Mes chers collègues, j'ouvre notre euh, séance de commission des budgets et je voudrais. Tisztelt kollégák, euh, kezdjük el a ülésünket, üdvözöljük a meghívottakat, Szaszoli és Vilen alelnök urokat. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy a 2016-os költségvetésről beszélünk, illetve a főtitkár urat is üdvözlöm, már két hete itt járt, nálunk, és akkor beszéltünk a parlamenti költségvetés tervezetről. Tisztelt kollégák, egy volt kollégánk, Zsorzsius Stavrekakis, a szocialista frakció tagja, elhalálozott 2013-14-ben a szolidaritási alapjelentéstevője volt illetve a költségvetés bizottság részéről a regionális bizottsággal kapcsolattartó volt, és a rendeletek kapcsán nagyon jelentős munkát végzett. Tisztelettel adózunk emlék előtt, illetve együttérzésünkről szeretnénk tanúbizonyságot tenni a családjának. Március 31-én egy szemináriumot tartunk, elég korán reggel kezdődik majd, és késő délutánig tart. Nagyon fontos esemény véleményem szerint, amely kapcsán kritikusan megvizsgálhatjuk a munkamódszereinket, az eredményeinket, illetve a teljesítményünkre rákérdezhetünk, megvizsgálhatjuk, hogy a kiadások területén hogyan járunk el valóban hozzáadott európai értéket képviselünk el. Hogy megnézzük azt is, hogy valóban a valóságnak megfelelően gondolkodunk-e, és nem esünk-e a tehetetlenség áldozatává, hiszen néha megvannak a tények, és mégis, amikor folyosítani kell az összegeket, akkor a forrásokat, akkor itt hiányosságok mutatkoznak. Remélem tehát, hogy a szemináriumon sokan részt vesznek majd. Nagyon fontosnak tartom ezt az eseményt. Ami pedig a mai ülésünket érti, remélem nincsen senkinek ellenvetés a napi rendtervezettel kapcsolatban, illetve február 26-ai jegyzőkönyvet, jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése, hogyha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és ezzel eszmecsere, eszmecsere veszi kezdetét a parlamenti költségvetés 2016-os esztendő, ez a téma. Zselá Döprének meg is adom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy beszámoljak erről a jelentésről, hogy haladunk ezzel a témával hiszen a parlamentnek jóvá kell hagynia majd a 2016-os tervezetet április végére, az ezzel kapcsolatos iránymutatásokat, úgyhogy nagyon remélem, hogy eredményeket tudunk protugálni, hiszen szorít bennünket az idő. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy mi is a célunk, az álláspontunkat kell körvonalazni, illetve a büróval tárgyalásokat folytatunk a 2016-os parlamenti költségvetés témájában, hiszen ez a Költségvetési Bizottság és a büró, a parlament bürójának közös döntés alapján születik meg. Tehát a mai eszmecsere végén nagyon fontos meghatározni a főbb irányvonalakat, hogy mivel is állunk majd a büró delegáció, delegációja elé. A munka dokumentumot már bemutattam, és azt hiszem, hogy akik elolvasták ezt az anyagot, nem lepődhetnek meg. Szeretném ö, felhívni a figyelmüket arra, hogy általánosságban véve van egy olyan gondolat, a a személyzet megerősítése, amely az európai parlamentek, parlamenti eh, képviselők felelősségére mutat rá, azaz társjogalkotók vagyunk, illetve felelősek vagyunk azért, hogy ellenőrizzük a végrehajtást a általunk meghatározott programok végrehajtását. Tehát ez az egyik fő gondolat a jelentésben. A második ilyen általános dolog, amelyben meg kell egyeznünk, nagyon sok tagállam esetében nehézségek mutatkoznak a költségvetés terén, tehát nehéz költségvetési körülmények között kell dolgoznunk, és azt gondolom, hogy példát kell mutatni az Európai Parlamentnek ebben a környezetben, meg kell mutatnunk, hogy a költségvetési források, amelyek rendelkezésünkre állnak szükségesek, és egyáltalán nem az opportunizmus szolgálják, nem feleslegesek. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom tisztázni, hogy a költségvetésben vannak olyan kiadások, például a személyzeti kiadások, amelyeket nem lehet csökkenteni, hiszen ezt a képviselők jogállása határozza meg, ebben pedig vannak bizonyos kitételek, még akkor is, hogyha ezzel nem feltétlenül értünk egyet. Például ott van az indexálás, az Európai Bíróság erre vonatkozóan dönt, illetve erre vonatkozóan ennek, meg, ennek értelmében kell eljárnunk. Tehát a jogállás bizonyos időszakos adaptálást ír elő, ez az úgynevezett upgrading. Ezek a gondolatok mind benne vannak, benne voltak a munkadokumentumban, ezeket pusztán kiemeltem, mert fontosnak tartom. És eh, a javaslatom pedig az, hogy a 2016-os esztendőre megtartsuk a, azt, hogy az Európai Unió adminisztratív kiadásainak 20 ában maximalizáljuk. Ez nem ez megvalósítható, tehát nem lehet lehetetet, lehetetlen ezeket a célkitűzéseket megvalósítani, tehát először is az összadminisztratív költségek 20%-a alatt kell maradni, másrészt pedig, ami a 2016-os kiadások növekedését illeti 2015-höz képest, a javaslatom a következő. Tartsuk meg az egyensúlyt, tehát a 2016-ban a 2015-ös esztendőhöz kép, képest az emelkedés két tényre épüljön, Egyrészt az általános, a folyó kiadások, tehát a visszatérő kiadások, gondolok itt a személyzeti kiadások, a, a takarítási költségek, az épületfenntartási költségek, és így tovább. Tehát ezek a, a mindennapi költségek, ezeket meg kell nézni ennek a növekedését. Ezt 2% alá, alatt kell tartani 2016-ra, ennek a költségnek a növekedését. Ezen kívül kivételesen dotálni kell a költségvetést a biztonság biztosítása miatt, tehát a költségvetést mindenképpen ki kell igazítani, hiszen korábban bizonyos veszélyekkel nem kellett számolni, most pedig igen, illetve a biztonsági felszerelések is mintegy 10-15 évre tekintenek vissza, tehát itt is egy, egy modernizálásra van szükség ö, sürgősen. Ezen kívül oda kell figyelnünk a kibérbiztonságra is, az informatikai rendszer biztonságának fenntartására, illetve megerősítésére. Ezért azt gondolom, hogy 2015-höz képest 2016-ban egyrészt a 2% alatt kell tartani a folyóköltségeket, a visszatérő költségeket, illetve a biztonságot meg kell erősíteni. Tehát erre a két tényezőre kell építenünk. Informális beszélgetések keretében a bűrótól azt, azt láttam, hogy a bűró ebbe a kivételes költségvetés emelésbe beveszi bizonyos épületek költségét is, erre majd a főtitkár ki fog térni. Ezért ezt nem kívánom bírálni a munkaanyagban. A, költség, a Költségvetési Bizottságnak kell döntenie arról, hogy ezt jogosnak tartja-e, vagy sem. Tehát ez az általános, általánosságban ennyit, illetve vannak konkrét intézkedések is, ami a prioritást illeti. Prioritást élvez a parlamenti munka, tehát azt javaslom, hogy erősítsük meg a parlamenti munka adminisztratív kapacitását, ott, ahol ez még eddig nem történt meg, különösen az ellenőrzés területen, területén, nagyon fontos, hogy a képviselők a társjogalkotói feladatukat el tudják látni. Itt bizonyos ellenőrzési feladatokról van szó. Ehhez bizonyos forrásokra van szükség. Gondolom, hogy a főtitkár majd fog részletesebben erről beszélni. Tehát meg kell erősíteni ezt a kapacitást először is eh, a lehetőségeken belül kell átvariálni a személyi forrásokat, illetve 20 további állást kell megnyitni. Aztán, ami a parlamenti munka megerősítés illeti, és valószínűleg ez az egyik legösszetettebb, legbonyolultabb kérdés a 2016-os költségvetés kidolgozásának tekintetében, itt a titkássággal kapcsolatos indemnitások, juttatások, tehát gondolok itt az, az asszisztensek munkájára, és így tovább. Ezzel kapcsolatban három probléma merül fel. Egyrészt a főtitkár úr javaslatot tett, hiszen ez a juttatás nem teljesen egyértelmű a közvélemény számára, tehát itt ebben valamilyen megállapodásra kell jutnunk, jutnunk oda kell figyelni, hogy milyen imázs, mi az ilyen az imázsunk, és mi történik akkor, hogyha ezeket a forrásokat nem használjuk ki. Tehát a titkásság, a számára folyósított juttatás esetében meg kell próbálni valahogy egy, egy más megfogalmazást találni, amely kevésbé kétértelmű, és a háttérjelentések nem terhelik. Itt a képzeletükre bízom a dolgot. Aztán vannak olyan politikai frakciók, amelyek szintén személyzeti kérdésekre több pénzt szeretnének kapni, és vannak olyan politikai frakciók, amelyek nem ugyanezen a véleményen vannak. Ez azt mutatja, hogy hiányzik a konszenzus. Harmadik problematikus pont az akreditált, illetve a helyi asszisztensek helyzete. Itt a számok magukért beszélnek ezekről már volt szó korábban. Tehát a 14-es pontban olvashatják a következőt, a főtitkártól kérjük, kérjük azt, hogy minél gyorsabban hozzon döntést a büró. Szülesse meg ez a végleges döntés, és és lépjen életbe 2016 elejéig. Tehát ez nem fenyegetés, csak szeretném elmondani, hogy a költségvetési eljárás ö, keretében megvannak a lehetőségeink arra, hogy ezt a dátumot tiszteletben tartsuk. Aztán második prioritás a biztonság, erről már beszéltem. A főtitkárral eszmecserét folytattam, illetve a bizottságunk árnyékjelentéstevőjével is ebben a témában. Nagyon fontosnak tartom, hogy a főtitkár úr értékelje az új intézkedéseket, gondolok itt a biztonságra, az épületek biztosítására, a kibérbiztonságra, és arra, hogy ez milyen hatással van a 2016-os költségvetésre. Meg kell néznünk, hogy ez a két biztonsági rendszer, tehát az épületek és a kibérbiztonság körülbelül mondjuk olyan, mi, mi, mennyire rúgnak, szerintem körülbelül olyan 7 millió euró lesz ennek a költsége. Aztán harmadik megjegyzés, a büró a bizonyos kifizetési előirányzatokat kérhet, és ezzel kapcsolatban szerintem a bizottság mondhat véleményt, hogyha nem kap részletes tájékoztatást. Gondolok itt a középtávú tervekre, illetve a valós operatív intézkedésekre, valamint arra a pénzügyi struktúrára, amelyet a CAD épület finanszírozására szánt a büró. Tehát, tisztelt főtitkár úr, azt szeretnénk, hogyha a középtávú stratégiáról beszélne az Európai Parlament épület politikája kapcsán, illetve másodszorban arról az elég bonyolult képről beszéljen, amelyet a amely a CAD épület, amely a CAD épület kapcsán alakult ki az ezzel kapcsolatos munkálatok finanszírozása, finanszírozása kapcsán. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament megmutassa, hogy a kampány mennyire volt hatékony. Tudni szeretném, hogy milyen hatással volt ez a kampány a közvéleményre. Illetve bizonyos kérések is befutottak még. A Strasburgi plenáris ülésen többen kérték azt, hogy jobb felszereléssel rendelkezünk, a, gondolok itt a szociális hálózatokra, illetve más informatikai háttérre, amit meg kell erősíteni. Ezt a kérést szeretném tolmácsolni, illetve továbbadni. Ami pedig a személyeket illeti, szeretnénk megerősíteni, hogy az 5%-os csökkentést tiszteletben kívánjuk tartani, ide nem, nem értjük be, ne, ebbe nem tartoznak bele a politikai frakciók, 55 hely felszabadul, vagy nyugdíjba mennek az emberek, vagy valamilyen más okból, és várjuk a főtitkár úr jelentését. Szeretnénk, hogyha biztonság megerősítésre plusz 25 álláshelyet hoznának létre. tehát az adminisztratív, a, a bizottsági munkák adminisztratív kapacitását szeretnénk megerősíteni. Itt egy 20 fővel számoltunk, és szeretnénk, hogyha erre is jó rábólintana a főtitkár úr. Itt esetleg belső mobilizálással is létre lehet hozni ezt a, ezeket az álláshelyeket. Tisztelt kollégák, ezek voltak az általános megjegyzéseim. Jelenleg a jelentés tervezet nagyjából így alakul, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy erről beszámolhattam. Szeretnék köszönetet mondani Gerard Döbrének ezért az előadásért. Megköszönöm, hogy elmondta, hogy hogy fog kinézni a parlament költségvetése, ennek a alapelveit, illetve hogy milyen keretbe próbál illeszkedni. Beszéltünk a prioritásokról is. Mielőtt a kollégák véleményét meghallgatnánk, először Villand és Szaszoli alelnökök felé fordulok. Kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni. Szaszoli úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném azt kiemelni, hogy milyen kiváló volt az együttműködés a főtitkárság, tehát a főtitkár munkatársai és az elnökök között az együttműködés. A kérdés az, hogy hogyan lehet megtakarítani ott, ahol lehet, ugyanakkor hogyan lehet a lehető legjobb munkát végezni ebben az igen komoly jogalkotó gépezetben. Nézzük a költségvetést. Pöpré úr elmondta, hogy van egy kétszázalékos költségvetési sor, amelyet a folyó költségekre fordítunk, illetve egy másik költségvetési sor foglalkozik az előre nem látott költségekkel. Tehát van egy, arra is egy külön költségvetési sor. Aztán ott van a biztonság. 28, 28 épülete van az Európai Parlamentnek, és mindegyik nagyon sérülékeny. azért azt el kell érni, hogy ne katonai jelenlét legyen az épületek körül, tehát valamiféleképpen meg kell oldani a biztonsági kérdéseket, ehhez pedig pénzre van szükség. A 16-os, 17-es cikkek vagy bekezdések szólnak egyébként a költségvetésről itt az anyagban. Az ismert okokból rendkívül fontos, továbbá a kibérbiztonság is, a 18-as cikk szól erről. is vannak emelve a kiberbiztonságról szóló kérdések, illetve hogy melyekkel kapcsolatban kell sürgősen fellépni. Helyesen mondta azt az előadó, hogy a parlament jogalkotó gépezetét kell működtetnünk. Rendkívül fontos az, hogy a delegált aktusokkal delegált aktusokra jobban odafigyeljünk, hiszen ezek jelentik az igazi jogalkotást, ez a feladatunk, a kötelességünk. Ha nem akarjuk azt, hogy egy mellékes szála legyünk a együtt döntési eljárásnak, akkor mindenképpen erre oda kell figyelni. Vannak olyan szakbizottságok, amelyek több, vannak olyan szakbizottságok, ahol több mint 400 delegált aktussal foglalkoznak évente. A 2016-os költségvetésről szóló anyag 12-es, 26-os és 27-es cikkei foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Aztán megtakarítás. Itt is egy politikai érzékeny kérdésről van szó. parlament az elmúlt ciklusban döntött arról, hogy bizonyos kérdéseket dülőre kell vinni, és bizonyosokat el kell érni. Ahogy helyesen mondta az előadó, az a 0,5 tized os marzs, ami a költségvetés és a költségvetés felhasználása között, között van. Ez azt jelenti, hogy itt van 14-15 százalékos 14-15 százalékos kamat, hogyha ezt megfelelően kihasználjuk, akkor ott nagyon komolyan meg lehet takarítani. Aztán a munkatársak, Döpré úr is beszélt erről, én magam is már korábban folytatni kell a létszámcsökkentést, úgy egy 5%-os célkitűzés van a 2014-2020-as időszakban. 2016-ra 57 személyt kéne, 57 posztot kéne megszüntetni, ez több mint egy millió euró megtakarítást jelent aztán. Asszisztensi költségek, többször is vitatkoztunk erről közösen. Itt nem a juttatásokról van szó, tehát nem a parlamenti képviselők döntenek itt, de egyébként a közvéleményben is nagyon sok tévhitél. Ez azt jelenti, itt arról van szó, hogy a parlamenti munkát finanszírozzuk. Tehát világosan kell beszélni, el kell érni az emberek, pontosan értsék, hogy mi ez, ezek nem juttatások, hanem a parlamenti munkára vonatkozó munkaszerződések honorálásáról van szó. Minden frakció beszél erről, mindenki vitatkozik erről, és a frakcióknak kell döntése jutni, hiszen ennek a kérdésnek nagyon komoly politikai vetülete is van, vagy lesz. Minden frakcióban nyitott a vita, eléggé eltérőek még az álláspontok, megvan ehhez a gazdasági kompatibilitás, de a frakciók döntenek arról, hogy, politik, hogy a politikai akarat megvan. Aztán helyi asszisztensek, ez is nagyon fontos fejezet. Elfogadhatatlan helyzetek alakultak ki. Vannak olyan képviselők, akiknek több tucat helyi asszisztensük van, de Brüsszelben vagy Strasbourgban egyetlen asszisztensük nincs ez így nem mehet tovább, ezt ki kell javítani. Tehát az asszisztensekre vonatkozó fejezetet is meg kell reformálni. Olyan munkaszerződéseket kell kialakítani, amelyek megfelelnek a a méltó és tisztességes, méltányos munkavégzés elveinek, de nem szabad, hogy ezek bármilyen káros hatással legyenek a parlamenti munkára. Ez elengedhetetlen azért, hogy az akreditált és a helyi asszisztensek közötti egyensúly meglegyen. Döpré úr a 14-es cikkben utal erre. Azt hiszem, hogy főtitkár úr ezt majd elemzi és kitér erre bővebben. Nos, nem csak a parlament számára fontos ez a javaslat, hanem a külvilág számára is. Egyébként hadd mondjam el, hogy a munkával kapcsolatban nagyon jó összhang alakult ki, tehát kiváló az együttműködés, és az a célunk, mint említettem, hogy a gépezet jól működjön, de bizonyos megtakarításokat kénytelen vagyunk megtenni. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Alelnök úr, Viland úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom társelnökömhöz, ami a jelentős tevő dicséretét illeti, hiszen olyan megközelítést alkalmaz, amely szerint két területre osztja a költségvetést, a, a folyamatos üzemre, illetve a különleges követelményekre. A második fejezetében az elmúlt évek projektjéről is szól, mert a jelentés második szakaszában, amely rendkívüli terheket róránk, és jelen, az elnökségben foglalkozni kell feltétlenül a biztonság kérdésevön ahogy angolul ezt még pontosabban különbséget lehet tenni, mint a német nyelvben a safety és security fogalmai mindkettőt beleértve, a biztonság tehát mindkét vetületét. A német fordításban tehát nem csak a, a, egy fogalom a Sicherheit, hanem a security és safety. A 18-as cikkben pedig a cyberbiztonság kiemelése fontos, mert úgy gondolom, hogy az általunk meghatározott biztonsági koncepcióban jelentős ráfordításokat kell meghatározni a eddig nem meghatározott interfészekre, a fizikai biztonság és a cyberbiztonság közötti kapcsolódási pontokkal eddig nem foglalkoztunk, holott kell, és ez beruházásokat is megkövetel, ezért kell az ITEC-ben a következőkben ezzel foglalkozni. Aztán a személy, ennek vannak személyzeti konsekvenciái is. Az internalizálás szakasza mögöttünk van már, de a sárga biztonsági státusz fenntartása, amely nem tudjuk merre alakul majd, nyitva hagyja azok a döntéseket, amelyek alapján meghatározok, hogy rendőrséget egyenruhában vagy nem, fegyverrel vagy nem, az épületen kívül vagy belül alkalmazunk-e. Ennek nyilván konkrét kihatása lesznek a költségvetésre és a, a kiadásokra és a személyzeti költségekre. Ha a német szövetségi parlament elvetem össze mindezt, ott is vannak megfelelő kategóriák és struktúrák erre vonatkozóan fél évvel múlva, vagy, vagy háromnegyed év múlva kell egyfajta külső tanácsadás is valószínűleg felmérendő, megfelelő szakértelem alapján a biztonsági állapotot, és meghatározva olyan megoldásokat, illetve olyan kifejtését előrányozva, amelyek a valóságnak és a valóság változásainak is megfelelnek. Ez nagyon jelentős pont lesz, és valószínűleg 2016-on túl is érvényes marad tehát nem csak a rövid távon kell vizsgálni mindezt, hanem egy hosszú távú, anticipáló megközelítésben kell megjósolnunk, és a költségvetésben releváns elemeit megjelentenünk ezeknek 2016-17 vonatkozásában is. A többi része foglalkozva. A, a kötelezettségek költséghatékony, vagy költség tekintetében kedvező meghatározása egy fontos elem, Depré úr elmítette azt, hogy nehéz pont lehet, vagy annak az tűnik, úgy tűnik, hogy, hogy a személyzeti támogatása, az asszisztensi támogatása a, kölcs, a képviselőknek milyen módon legyen megoldott. Megérkeztünk a Lisszaboni Európába, amely egy hatalmas munkaterhet ró ránk a, a delegált és végrehajtott jogi aktusok tekintetében is. Itt nem az a kérdés, hogy elvégzünk a munkát, vagy nem, hanem az, hogy jó munkát végzünk, vagy rossz munkát. Ugye az aranymosás során is, hát a nagy, a nagy aranydarabokat könnyű megtalálni, ám a, a, tehát itt nem a szita sűrűsége, csak a meghatározom az és hogy mi marad föl rajta, mi nem. Hogyha aranymos, az aranymosással vetem össze ilyen formában a képviselők munkáját, és az, hogy a, a szakbizottságokban, a, a szövegek olvasatában, elemzésében hogyan dolgoznak, akkor nem csak a frakciókat kell figyelembe venni, ahol a tanácsadóknak több munkája lesz, és több. Hogyan tudjuk, hogy az ördögbe tudjuk mindezt előkészíteni, ez egyrészt egy kérdés, másrészt a képviselő is képes legyen arra, hogy megfelelő hangsúlyokat helyezzen a munkája során, és konkrét jogalkotási munkát folytasson ezekben a szövegekben, a valóságá fordítva ezeket. Ennek kihatásai vannak. Ami pedig a titkárság munkáját illeti, én kéts, nekem kétségeim vannak, hogy a, a redeployment ütésszerűen megoldja majd a problémákat, szerintem nem, itt maradnak nyitva kérdések majd, hogyan tudjuk átszervezni a munkát. Egy olyan csomagot igyekeztünk kialakítani, amely, a két, amely jobb eszközöket ad a képviselő kezébe, és ami nyitváló kérdéseket ö, egymás után lezárjuk. Egy harmadik modulban tudjuk ellátni olyan hivatali háttérrel a, a képviselőt, amely az eddigi gondokat kezeli. A, nap, a naptár több lehetőséget nyújt ebben a házban a képviselő számára, hogy rugalmasan megszervezze és elossza a munkáját. Ez is azt jelenti, hogy itt a házban is rugalmasabban kell a munkát megszervezni. Depré úr beszélt már a csomag más részeiről is, azzal a kérdés, hogy a helyi, illetve akreditált asszisztensek kérdése hogyan alakul ma, alakulhat majd. A parlament szolgálat ide tartoznak, a frakciók szolgálat ide tartoznak, felmerül aztán a kérdés, hol maradnak a képviselők aztán, és milyen mértékben tudnak támogatást kapni az asszisztensi munkában. Nem csak arról van szó, hogy a titkársági pótlékot pótléknek nevezzük sem, hogy kereszteljük át, hanem lényegi kérdések is. Az egyes frakciók álláspontja ismert, egy, egyesek azt is jelezték, hogy nincs eh, egységes álláspontjuk a folyamat lezárásáig, belátható nem is lesz. Négy éven túl eh, óta befogyasztottuk a titkársági pótlékot, ez egy a technikai kihatása egy bírósági döntésnek, miszerint csak abban a, mért, abban a százalékban lehet növelni ezt a pótléket, amennyiben növekedik, amennyivel növekedik a parlament költségvetése százalékban. Hogyha a munkatársaink az ezer eurós tétel tekintetében az, ami a számadatok körében felmerült, hogyan lehetne orvosolni a gondokat vagy a hibákat, amiket múltban elkövettünk. Nos, ezek azok a mértékek, amelyek talán megoldást nyújthatnak. Azok a kevesek, akik azt mondják, hogy én majd egyedül megoldom, hát senkit nem akadályozom meg abban, hogy ne használja föl a titkársági pótlékát, és a végén akár visszautalja a költségvetésbe. Ám azt mondani, hogy megtakarítunk hogy a, a, a, a, például a tolmácsszolgálat tekintetében. És az elég lesz az a megtakarítás, hogy, hogy abból nyert ö, ö, pótpénzt más célokat tudjuk fordítani, az bizony nem felel meg a valóságos helyzetnek. Tehát a 6-os, meg a 15-ös meg a 22-es pont a, a, a hatékonyság és az ellátottság javítása, de a, a takarékosság és hatékonyság ilyenfajta összekapcsolása arra emlékeztet, amit mi németül úgy mondunk, hogy mikor a, a tojás tojik a, a, a fejős tehén, hát ez nem igen fog így menni. Azt hiszem nem fognak lapolni a dolgok. Köszönöm, de szép volt ez a metafora, elnök úr. Főtitkár úr, két héttel ezelőtt is itt járt a szakbizottságban, vannak-e ahhoz képest újabb fejlemények, vagy újabb észrevételek? Tessék, megadom a szót, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, I... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az iránymutatásokat bemutattam, azaz az általános irányvonalakat egy pár héttel ezelőtt. Természetesen ez a konkrét adatok megjelenése előtt volt. Most a büró beszélt már az előzetes becslésekről, a tervekről a múlt héten hétfőn, és ezt támogatta elfogadta. Ez azt jelenti, hogy most konkrét adatokkal térhetünk vissza a tárgyaló partnereinkhez. Szeretném önöket emlékeztetni a legfontosabb gondolatokra vagy elemekre, meg a vita szempontjából jelentősek. Először is a növekedési ráta, mindannyian tisztában van, vagyunk vele, hogy az ötös fejezet tekintetében az Európai Unió adminisztratív kiadásai tekintetében 20%-os emelést kértünk saját felhasználásra. Ez 5,6%-ot jelent a költségvetés esetében. Az állam és kormányfők a több éves terv kapcsán az adminisztratív kiadásokat növelni kívánják. Az ő elképzelésüket követve 4,5%-kal emelnénk a költségvetést. A javaslat sem 5,6, sem 4,5, hanem 3,0,9 amely azt jelenti, hogy a büró egyértelműen alatta marad a lehetőségeknek az ötös fejezetben, és alatta marad az állam és kormányfők elképzeléseinek is a több éves pénzügyi keret kapcsán hozott döntés tekintetében. Beszéltünk a jelentéstevővel, és a jelentéstevő azon a véleményen van, hogy az eredménynek valahol 2% körül kell megállnia. Ez azt jelenti, hogy az elnökünk azt kérte, találjunk megoldást, két és három, kettő és három százalék között valahol határozzuk meg ezt az összeget. Ez azt jelenti, hogy további megtakarításokat lehet azonosítani. Az elnök azt kérte, hogy ezeket tárjam föl, és úgy érzem, hogy az egyeztetés során arról fogunk vitázni, hogy milyen, még milyen megtakarításokat lehet eszközölni a költségvetésben, mi az, ami elfogadható lesz, mind a büró, mind pedig a Költségvetési Bizottság számára. A büró szerint 2016-ban a Konrad Adenauer épület, Luxemburg épület építése jelentős költségekkel jár majd. Ez azt jelenti, hogy 117 millió euró lesz ennek a költsége nagyjából. Jelenleg ehhez a kiadáshoz a költségvetés nem járul hozzá, tehát nincs benne semmi előirányozva. Ez azt jelenti, hogy hitelből kellene finanszírozni egy bizonyos mechanizmus keretében. Azonban, hogyha ki akarjuk aknázni az ötös fejezetben rejlő szabad kapacitást, akkor legalább 46 millióval hozzájárulhatunk a CAD épület építési költségéhez 2016-ban. Ez a következő 15 esztendőben mintegy 15 millió eurót takarítana meg a parlament számára, és így az adófizetők számára. Tehát jelenleg ez nem a büró javaslata. A büró azt javasolja, hogy a büró és a költségvetési bizottság vitassa meg, hogy a következő évek parlamenti költségvetését tudjuk-e könnyíteni. Ez azt jelenti, hogy az adófizetőkre ró terheket tudjuk-e enyhíteni ezzel a 15 milliós összeggel. Harmadsorban, ami a személyzeti kérdéseket, kérdéseket illeti az asszisztensekre folyosított kiadásokat, abba az irányba haladunk, hogy nem csak egy kérdéssel kell foglalkoznunk, tehát nem csak azzal, hogy milyen növekedést irányozunk elő, és mi a megfelelő összeg, hanem jó pár intézkedést kell együtt vizsgálni, amelyek közösen a reformhoz vezetnek. Azt mondhatjuk, hogy a büró többsége azon a véleményem van, hogy 2016 annak az éve, amikor ezt a összeget emelni kellene, azonban még nem született megállapodás a pontos összeget illetően. Nagyon fontos, hogy a valósághoz hűek maradjunk, hiszen a sajtóban gyakran azt olvassuk, hogy ezt a plusz forrást a képviselők kapják, de ez nem így van. A, főleg az asszisztensek, illetve a szakértői tudás az, amelyet finanszírozunk ezzel az összeggel. Nagyon fontosnak tartom, hogy tisztázzuk ennek az összegnek a célját a költségvetési eljárásban, tehát pontosan lássuk, hogy ez személyzeti kiadásokra van. Aztán a harmadik gondolat, amelyel foglalkoznunk kell, és hogyha jól ére, éreztem, értékeltem, akkor ebben megállapodtunk a bűróban, illetve jelentéstevővel is. Ez pedig az, hogy nincs egyensúly a helyi asszisztensek, illetve az alapvető jogalkotási munka, munkára felvett asszisztensek között, tehát a Strasburgi és a brüsszeli munkára felvett asszisztensek között. 2013-ban bizonyos országokban a helyi asszisztensek száma két tizedet, két tizedes szám, Brüsszelben pedig ez négy, a négyet elérte, itt tehát e, aránytalanságot tapasztalunk. A képviselőket a jogalkotási munkában támogatni kell, ugyanakkor korlátozni kellene a helyi asszisztensek számát, ahol ez a szám nem megfelelő. A lényeg az, hogy jobb egyensúlyra van szükség a helyi támogatás, illetve a brüsszeli támogatás között. Aztán a negyedik eh, kérdés. A Roosevelt csoport javaslata az asszisztensek eh, fizetését illetően tagállami szinten azt jelenti, hogy bizonyos országokban, például Romániában, Lengyelországban és máshol nagyon alacsony lesz a fizetés, és ez annyira meghatározó, hogy a képviselők munkáját korlátozza, tehát meg kell néznünk a helyi asszisztensek maximalizált fizetésének lehetőségét. Azon országokban, ahol általában a fizetési szint alacsony hiszen itt is elvárjuk tőlük, hogy jó képesítéssel rendelkezzenek, illetve több nyelven beszéljenek. Az ilyen profilú munkáért megfelelő fizetés jár az új tagállamokban is, tehát ezt meg kell vizsgálni. A büró tehát nem egy különválasztott intézkedésen gondolkodik, az asszisztensekre szánt összegek kapcsán, hanem egy, egy összetett csomagban szeretné kezelni ezt a problémát. Aztán, ami a biztonságot illeti, a büró múlt héten további döntéseket hozott, és részletesebben is be tudunk most már számolni ezekről az intézkedésekről először is azonnal, azaz már 2015-ben megváltoztatjuk a bejáratoknál alkalmazott módszereket, tehát a, mind a két bejáratra vonatkozik ez a Rűvirc, illetve a Luxemburg téri bejáratra. A változtatásnak kettős célja van egyrészt. Ha olyanok akarnának belépni az épületbe, akiknek erre nincs engedélyük, technikailag lehetőségünk kell legyen arra, hogy visszatartsuk őket. Tehát ne legyen arra lehetőség, hogy egyszerűen behatolnak az épületbe. Ez azt jelenti, hogy egy pufferzónát kell létrehozni, ahol ezeket az embereket föl lehet tartóztatni. Ez azt is jelenti, hogy az üvegpaneleknek elég magasnak kell lenniük, hogy fel lehessen tartóztatni az embereket a legmodernebb standardeknek kell megfeleljen. Az Európai Külügyi Szolgálatban alkalmazott megoldás az, ami talán megfelelne itt, ez volt a legfrissebb konfigurációcsere. Ezen túl egyes kényes helyeken, területeken módosítani kell a védhetőségét az üvegnek. Az golyóálló üveg kell legyen ez nem azt jelenti, hogy ki kell cserélni mindenhol az üvegpaneleket. Elég talán, hogyha még egy réteget elé helyezünk bizonyos magasságig, a nagyon kényes helyeken golyóálló kell legyen, és ezt viszont gyorsan 2015-ben meg kell lépjük. Ez azt jelenti, hogy előre kell finanszírozni frontload kiadásokkal a, sürgősebb projektekben 2016-ra, mert itt hát be kell védjük magunkat gyorsan még hozzá nem lehet megvárni, hogy még egy év elteljen. Az is fontos még, hogy az összes technikai programunk, amelynek van biztonsági relevanciája, egymással tudjon kommunikálni. Mert hogyha válsághelyzet van, nem külön 16 különféle programot külön akarunk vizsgálni. Fontos, hogy az IT programok egymással kommunikálnak, adatot tudjanak cserélni. Tehát ez is egy viszonylag gyorsan befejezendő feladat. A bűró múlt hétfőn arról is döntött, hogy modernizálnak el a, a, a bejegyeket, a személyi bejegyeket. A bizottságban már, levált, már változtattak ezen, mi az Európai Bizottság rendszerét kell kövessük, ebben is, így több információt hordoz majd a kártya. A mostani túl könnyű hamisítani. Tehát ez a negyedik terület, az ötödik a cyberbiztonság, itt nincsenek még részletes döntéseink, ám azt gondoljuk, hogy a büró kell foglalkozni olyan kérdésekkel, mint például a, az e-mailek meg a levelek titkosítása és egyéb kérdések. Utolsó gondolatom pedig az, hogy a delegált és a végrehajtott jogi aktusok vonatkozásában milyen változások várhatók. Hatalmas mennyiségben futnak be ezek majd nem sokára új területek, a, például a pénzügyi szabályozás és a gazdasági ügyek bizottságának témái. Az előző ciklusból is hatalmas mennyiségű jogalkotási anyag maradt, és ez delegált implementált jogi aktusok tekintetében hatalmas tömeget jelent majd. Rendkívül fontos, hogy képesek legyünk szűrni, és fel tudjuk hívni a legkényesebb pontokra a képviselők figyelmét ebben a hatalmas Kása hegyben, mert a delegációktusok jogalkotást jelentenek, és a parlamentnek nemet kell tudnia mondani adott helyzetben. Tehát utólag nem lehet nem azt mondani, hogy jaj, nem tudtuk megnézni, túl sok anyag volt, nem lettük észre. Tehát, ha végig gondoljuk, az állampolgárok panaszkodnak az Európai Unióról, általában nem általában az európai jogszabályokról panaszkodnak. Leggyakrabban abból adódik a panasz, hogy a delegált végrehajtott jogi aktusok nagyon részletes intézkedéseket tartalmaznak. És a parlamentnek van eszköze jobban kezelni ezt, mint korábban tette, jobban ellenőrizni ezeknek a miben létét, akkor ez nagyon fontos feladat, ez jelentéstevő a bíró is rámutatott, hogy a Gazdasági Ügyek Bizottsága, az ENVI, a TRAN és az ITRE azok a szakbizottságok, amelyeknek konkrét szakemberi vannak arra, hogy ez, ezt a szűrési ellenőrzési funkciót van segítség a képviselőket. Sajnos minden évben 1%-kal kell csökkenteni a munkatársak számát 50 7 helyet kell visszaadnunk, tehát ebben az évben is. Ha ezt nem kellene megtenni, akkor lehetne úgymond redeploy révén újra áthelyezni embereket. Ám 57 hely feladása azt jelenti, hogy azok, akik nagyon sok nyugdíjba vonult ember munkahelye egyszerűen eltűnik. Így módon sajnos nem lesz lehetőségünk áthelyezésekkel megoldani ezt a problémát, másképp kell tehát. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Tisztelt kollégák, önök következnek először Manka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a főtitkár úrnak, illetve az összes többi előadónak, az Európai Parlament jelentéstevőjének, a az alelnököknek, hogyha megnézzük, hogy a luxemburgi kad épülettel mi a helyzet, akkor azt hiszem, hogy meg kéne nézni, hogy a jövőben milyen módszerekkel lehet megtakarításokat elérni. De nem szabad olyan összegekkel olyan összegeket, összegekkel dolgozni, amelyek most csak pár milliós tételeknek tűnnek, de aztán az évek során ezek meg sokszorozódnak. Erre oda kell figyelni. Szeretném, hogyha a 20%-os teljes igazgatási költséges, költségarányt meg tudnánk tartani. Azt hiszem az elmúlt tíz évben csak egyszer nem sikerült ezt betartani, ezt el kéne kerülni a jövőben is. Főtitkár úr említette a tisztességtelen szabályok kérdését. Nos, oda kell figyelni az asszisztensek fizetésére, bérezésére. Hogyha egy asszisztens bérét 100 euróval szeretnénk növelni a bértábla, értebb vagy szerint, és ez egy jól képzett személy, akinek korábban is szintén jó fizető állása volt, Hogyha ezt nem tehetjük meg, akkor egy jó szakértőt veszít el a képviselő. Jó lenne, hogyha ezt a rendszert egy kicsit lehetne még tökéletesíteni. Amikor a főtitkár úr hivatalba lépett, akkor örökölt egy rendszert, és azt hiszem, hogy ön kiválóan elérte azt, hogy javította a rendszert, például amikor a plenáris terem plafonjával volt gond, akkor megtalálta a megoldást, hogy hogyan lehet ezt kezelni, tehát az egész rendszert sikerült egy kicsit javítani. Sok dolgot kéne azért még tökéletesíteni. Emlékeztetnék még a 2013-as számvevőszék jelentésre, akik azt állapították meg, hogy inkább a költségekre koncentrál ez a költségvetés tervezet, nem pedig az eredményekre. Lehet, hogy ez alapvetően nem parlamenti probléma, de mindannyiunknak feladata az, hogy teljesítsük azt, amire megválasztottak minket, vagyis jogszabályokat alkossunk. ne csak azzal foglalkozzunk, amire a közvélemény kényszerít rá. Nos, korábban is utaltam már arra, hogy proaktívan kell a munka terhünket lecsökkenteni, tehát hogy kizárólag a jogalkotással foglalkozzunk, ilyeténképpen a költségvetést sem kell túlságosan megemelni. Említettem már, az úgynevezett kékkártyás módosítókat. Aztán ott van a papírmentes parlament, az IMÁSZ. Nagyon sok eurót meg lehet ezen spórolni. Így aztán nem kell akkora költségvetési emelést kérni. A jelentéstevő is elmondta, hogy a folyó költségeket kevesebb, mint 2%-kal kell emelni. Nos, az inflációs ráta is 2%, legalábbis korábban ez volt a becslés, most viszont az vezetben valószínűleg 2,1% az infláció helyzet tehát megváltozott. Főtitkár úr, hogyha szeretnénk jó igazgatási kapacitást elérni, akkor rendkívül fontos az, hogy figyelembe vegyük az alapelveinket, tehát 1%-os igazgatási költséglefaragás, de sokan szeretnének több munkatársat, meg kéne nézni, hogy milyen le- egyéb lehetőségeink vannak itthon. 6000 alkalmazottunk van, meg lehet nézni, hogy milyen lehetőségekkel jár ez. Például, ha valaki nyugdíjba megy, vagy áthelyezést kér, Szerintem meg lehet oldani a személyzeti problémákat, hogy ne emelkedjen a posztok száma a jövőben. Köszönöm, Gretle asszony. Köszönöm. Mindig érdekes a parlament kép... költségvetésről eszmét cserélni. Egy ponttal kapcsolatban szólalnék fel, csak úgy gondolom az igazi különbségek a között, amivel a képviselők foglalkoznak, az nem az, a, a helyi meg a brüsszeli asszisztensek közötti különbség, hanem az igazi különbség a képviselő brüsszeli asszisztensei és a frakció alkalmazatai közötti különbség. A titkársági pótlékot azért kell növeljük, mert több éven keresztül nem tettük, és azok, akik felelős munkát végeznek, a hát több személyzetre van szükségük. Ezért sürgetően kérem, hogy ezt az ne, ne zárkózzunk el, igény elől, hogy Villan kollega nagyon pontosan elmondta, akinek nem kell, nem kell felhasználja, ám sok embernek, sokoknak szüksége van erre a pótlékra. Ha meg akarunk takarítani, akkor az apparátusnál takarékoskodjunk, mert ott lehet. Ha megnézzük a, a, a, a bértáblákat, az apparátusban dolgozó tisztviselők sokkal többet keresnek, mint a mi asszisztenseink. Itt van az igazi különbség. Tehát ha valaki költségvetési ellenőrinként vizsgálódik, akkor itt kell vizsgálódjon, nem ott. Hát, hogy, ugye el kell vége, azért választok meg minket, hogy elvégezzük ezeket a munkánkat, nem azért választok meg minket, hogy aparátus támogassunk, hogy ott, hanem teljesítsük a választók akaratát. És a mostani személyzettel ezt nem tudom ellátni, ezt a munkát, ezért fontos volna egy jelentős növeklés. Én 3000 eurót mondanék, és jelentős növekedéseket kérünk, tehát a személyzeti területen. Ugye évek óta befagyasztottuk a költségnövekedést, tehát csak azt tudom tanácsolni jövőre vonatkozom, hogy szerezzünk itt pénzeket. Az is segítene, hogyha megvizsgálnánk az állományt, ezért kérdezem a főtitkárt, hogy az elmúlt öt évben hol voltak személyzeti növekedések, növekmények. Tehát itt a költségvetési tervek tekintetében érdekes volna az állásterveket és a szerződéses, a contract agentek helyzetét látni. És a helyi asszisztensek korlátozása ugye bosszantó, ha valaki 45 helyi asszisztenst alkalmaz. Hát persze Európában van nagy, nagy különbségek, Németországban nyilván nem tudnék megfizetni 40 asszisztenst, de hát Európában sokféleség van. Ha vannak olyan országok, ahol lehet találni embereket ezért a pénzért, hát szerencsét nekik. Tehát a pártfinanszírozás egy más kérdés, de hogyha az Európai Unión belüli különbségeket nivellálni akarnánk, az is hiba lenne. Tehát az a sürgető kérésem a kollégáknak, hogy jelentős mértékben, akár 3000 euró mértékben növeljük a pótléket, és ha takarékoskodunk, akkor takarékoskodjunk a megfelelő helyen. Merci, madame. Köszönöm szépen, Gröszlőszony. Fernandes úr következik. Obrigado, Presidente. Eu queria felicitar o trabalho. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy gratuláljak a bürónak, illetve a főtitkár úrnak. Kitűnő munkát végeztek, végül is hozzá vagyunk már ehhez szokva. Köszönet Döpré úrnak is, a jelentéstevőnek. Az ő munkája is rendkívüli minőségű volt. A néppárti frakció szokás szerint egy jogszerű, ugyanakkor erőteljes költségvetést szeretne. A folyók költségeket, kiadásokat úgy kell kialakítani, hogy ezek is megfeleljenek a szabályoknak, tehát nagy mértékben be kell tartani. Teljes mértékben be kell tartani a szabályokat. Aztán ott vannak a változó mértékű kiadások. Ezzel kapcsolatban is úgy kell megállapítani a kiadásokat, hogy azok értelmesek legyenek, tehát megfelelő céljuk legyen. Az az alap elvünk, vagy a kiindulási alapunk, hogy minden ilyen változó költséget meg lehessen valahogyan igazol, meg lehessen valahogyan indokolni. Meg kell nézni azt, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami kívánatos, ne felejtjük el, hogy, a, hogy az európai polgárok, az adófizetők állják a cehet, és minden egyes változtatás, minden egyes plusz kiadás az európai adófizeték vállán nyugszik. Nem engedhetjük meg tehát, hogy újabb terheket rójuk ránk. Rájuk. Tehát meg kell állapítani egy abszolút minimum, minimumot, arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb legyen a növekedés. Aztán ott van a delegált aktusok kérdése. Fontosnak tartom, hogy a jogalkotási munkákat megfelelően tudjuk végezni. Az Európai Parlament jogköre megnövekedett a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Ez pedig azt jelenti, hogy megfelelően kell tudni élni ezekkel az új jogkörökkel. De itt is a minimum növekedésre kell törekedni a költségvetésbe. Gratulálok a jelentéstevőnek azért, hogy a két százalékot próbálja megtartani. Fontos az is, hogy következetes legyen a költségvetés. Aztán van itt egy közhely, például a wifi. Mindenki él a wifi-vel, mindenki használja ezt, de annak idején voltak olyan frakciók, akik ezt ellenezték. Most pedig ugyanezek az emberek azért panaszkodnak, hogy a wifi nem, el, nem mindenhol elérhető, nem elég gyors, stb. Tehát néha változtatni kell azért az álláspontot. A, az EU költségvetéséből a parlament másfél százalékot tesz ki, a többi 99 százalékot is megfelelően kell ellenőrizni és teljesíteni. Tehát itt is a parlamentnek komoly szerepe van. Tehát a pénz többi részét is megfelelően kell elkölteni. Remélem, hogy megtaláljuk az ehhez vezető megoldást. Azok az emberek, akik a, költség, akik a képviselők méltóságáról szoktak beszélni, és a megfelelően munkakörülményekről, asszisztensi munkakörülményekről. Nos, ezek az emberek azok, akik aztán vonakodva engedélyezik a megfelelő béreket és fizetéseket. És érdekeik érdekeikhez képest, vagy azt az érdekeik mentén mondanak különböző véleményeket arról, hogy a költségvetésnek hogyan kéne alakulnia. A helyi és a brüsszeli asszisztenseket is az Európai Parlament költségvetéséből fizetik, tehát nem a képviselők zsebéből fizetik ezeket az embereket, és senki nem vehet fel végtelen számú asszisztenst. Ez is nagyon fontos. Vannak olyanok is, akik úgy vélik, hogy túlságosan sok pénzzel kell rendelkezniük, vagy sok pénz felett kell rendelkezniük, ez, hát ez sem gond, vissza lehet azt a pénzt jutatni oda, honnan jött. De nagyon fontosnak tartom a költségvetési szigort. A bíró munkája nagyon jó, a főtitkár úr is kiválóan dolgozott, Döpré úr is, az árnyék jelentéstevők is úgy gondolom, hogy jól végezték a munkájukat. Fontosnak tartom tehát, hogy a képviselők munkáját megkönnyítsük, így el tudják látni fel feladatukat. Köszönöm. Szárvám a képviselő következik. Thank you, Chair. Köszönöm. Két pontban. Biztos rendkívül örömmel hallom azt, amit a Fütker úr mondott nekünk. Én is teljesen egyetértek, sőt, teljes mértékben támogatom ezt az irányvonalat. Olyan dolog ez, amiben nem lehet a rendes normál menetben vitázni, azon túl mutat a jelentősége és a súlya. Másik dolog, helyi asszisztensek kérdése. Ez talán szintén bér kérdésként tárgyalható, ám számomra inkább hogy olyan helyzet, amikor a tagállamban 43 helyi asszisztens dolgozik, az van más tészta. Bármi, ami több, mint három, három asszisztens az adott tagállamban, túl sok. A 43 nyilvánvalóan politikai öngyilkosság az Európai Parlament számára. Épp ez, ezek azok az ügyek, amit az európai, az anti-európai érzelmeket magasra korbácsolják. Ha nem Szerintem nem túl nehéz megváltoztatni itt a szabályokat. Lenne is erre valóban néhány gondolatom, majd ha visszatérünk a résztekre, elmondom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárvama Maur Valli képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Döpré úrnak a munkát. Köszönöm az alelnök uraknak is, illetve fő, főtitkár úrnak is előadást nem szeretnék itt most populista fényben föltűnni, szeretnék őszintén viszonyulni ehhez a kérdéshez. Elég bonyolult a politikai kontextus, és tudjuk, hogy a tagállamoknak is gondjai vannak a költségvetésekkel Olaszországban. Rá kényszerítik az állami alkalmazottakra a költségvetési megszorításokat, és a nyugdíjasokat is bizony érzékenyen érinti ezt. Nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre, és nézzük meg azt is, hogy milyen növekedést kell egyáltalán hajtani az Európai Parlament költségvetéséből. A kilences pontban a maximális egyetértek azzal, amit Döbre úr mondott, tehát ezt a 20%-ot ezt kiválónak tartom, de Nem tudom, hogy miért kell bármilyen számot egyáltalán megszabni, másfél százalék, három százalék, öt százalék. Figyeljünk azért oda, hogy mi pattan ki a fejünkből, és jó lenne, hogyha jó lenne, hogyha nem gondolná azt a közvélemény, hogy pazaroljuk a pénzt. Aztán ott, van a, ott vannak a szükséges költségemelések, vagy kiadások, mint például a biztonsági kérdések, vagy bérek, fizetések az árnyékjelentéstevő külésén valaki mondta, hogy meg kéne nézni, hogy egyáltalán nem, nem kéne megreformálni a, az asszisztensek bértábláját, esetleg reformra van szükség. Ezen is el kéne gondolkodni. Aztán delegált aktusok, itt is ellenőrzéseket kell végezni. Tehát spending review-ra van szükség, szerintem nem növelésre van szükség, hanem meg kéne nézni azt, hogy mire költünk, miért költünk, jól költünk-e. Szerintem két, a 2015-ös év alapján sok olyan lehetőség van, um, ahol lehet még megtakarítani, missziókra gondolok, kihelyezett ülésekre, alapítványokra, stb. Ne felejtjük, hogy a polgárok azért egy kicsit föl vannak háborodva, és sokszor igazuk is van. sokszor a politikusok egymás köz döntenek arról, hogy a parlamentnek milyen kiadásai vannak, pedig meg kéne hallgatni az emberek véleményét is. Nem hiszem, hogy ezt a költségvetési növekedést meg tudjuk úgy indokolni, hogy népszerűek maradjunk. Tehát spending review, erre van szükség. Aztán azt is meg kéne nézni, hogy a frakcióknak tényleg kell -e ez a költségvetés növelés. Gressle asszony, ami a munkatársakat illeti, szerintem a 21 ezer euró elégséges, hogyha ez, ezt meg akarnánk emelni, szerintem akkor azon kéne inkább elgondolkodni, nem kéne megválni egy munkatárstól. Ezt szerettem volna mondani. Elnézést, lehet, hogy itt ebben a körben, magunk között nem lettem túl népszerű, de őszinte voltam. Monsieur Taron. képviselő következik. Monsieur Taron. Taron úr. Köszönöm szépen. Alelnök úrak, főtitkár úr, önök is tudják, hogy Észtországból Észtországból jöttem, nagyon fontosnak tartom a költségvetés kiegyensúlyozását, és zöldként nagyon is értékeljük a jelentéstevő óvatos hozzáállását. A parlamentnek példát kell statuálnia a jelenlegi nehéz időszakban a költségvetés kezelése terén. Ahogyan önök is tudják, megválasztott európai tisztviselők, a képviselők, ezért nagyon is odafigyelünk a közvéleményre. Amennyiben a parlament költségvetése nagymértékben növekedik, akkor garantálhatjuk az allergiás reakciót közvélemény részéről. Tehát, ha a 2%-és a 3% között valamilyen kompromisszumot kívánunk találni, én inkább a két százalék mellett szavaznék, vagy a kettőhöz közeli adat mellett. Azonban személy szerint az asszisztensek költségeinek növekedését én is meg tudom magyarázni könnyű szívvel, akár itt, akár otthon. A zölde, zöldeknél a zöldek általánosságban még nincsenek erről meggyőződve. Lehet, hogy inkább ellentétes állásponton vannak. Második megjegyzésem. A helyi asszisztensek számával kapcsolatban. Nos, nem tudom, de szerintem nem szabad hezitálnunk a diszkréciót illetően, hogyha túlságosan nagy az eltérés, igen, adjuk közze ezt az adatot, és azt hiszem, hogy majd a választókerület elvégzi a dolgát elég hamar, legkésőbb a következő választások alkalmával. Aztán, ami a kezdeményezések, prioritások ö, értékelését illeti, ezeket értékelni kéne, meg kellene vizsgálni, meg kellene nézni, a kérdőjelet kellene tenni a berlini replika mellé, hiszen szerintem a parlamentárium megismétlése, vagy ismételt megvalósítása más euroszkeptikus városokban nagyobb hatást fejtenek ki. Ami pedig a kad épületet illeti. Nos, persze értem, hogy pénzt akarunk megspórolni azáltal, hogy egyszeri kifizetést akarunk eszközölni, de talán meg kellene vizsgálnunk azt az opciót is, hogy ilyen nagyon arac, alacsony kamatok korában esetleg a másik opció nem lenne életképesebb. És végül Súlyoznunk kell a lehetőségeinket. A Költségvetési Bizottság és a Bűró közötti kompromisszum kialakításánál meg kell nézni, hogy ezt hogyan tudjuk kommunikálni. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy 2%-kal nőtt a költségvetés, a parlament költségvetése, és minden iskolás egyből látja, hogy ez, ez 3 százalék, akkor azt mondhatjuk, hogy hát a tanácsi matematikát követően akár 5%-kal is növelhettük volna a költségvetést. Köszönöm. Köszönöm, Talán úr, Kolmel úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönnék a jelentéstevő munkáját, meg üdvözlöm az alelnököt és a főtitkár urat. Nagyon sok érvet hallgathattunk meg. Röviden összefoglalnám csak azt, ami a konzervatív frakció meg az én szememben fontos. Úgy gondolom tény, hogy világosan kell fogalmaznunk abban, hogy a, látnunk kell, hogy a közvélemény előtt példamutatóan takarékosak kell legyünk, mert nagyon nagy figyelemet szentelnek ránk, úgyhogy két százalék körüli növekedésre kéne céloznunk, nem a fölé menni, minden más nagyon vitatott lehetne, és vitát igényel. És szerintem arányos is, hogyha itt maradunk, mert ugye nyilván ezen pénzmennyiség mellett kell kalkulálnunk, és erre kell terveznünk. Ugyanakkor a számítástechnikai biztonság de nagyon nagy figyelmet kell szentelni. Itt hatalmas fenyegetések lesnek, leselkednek ránk, hogyha a szakértők becsléseinek hallgattunk, elképesztő forgatókönyvekre kell felkészülnünk, ami pedig a fizikai biztonságot illeti, én szerintem a belépési biztonság ugyan fontos és szép, ám egy kicsit inkább placebo jellege van, szerintem nem kéne túlzottan nagy pénzt betenni, abszolút biztonságot úgy sem tudunk elérni, csak egy relatív biztonságot. Kérdés, hogy akarjuk-e ezt, hiszen egy nyílt házként szeretnénk működni, oly sok a látogatónk, akiket nem szeretnénk, nem szeretnénk sündisznó várként vagy sündisznó állásként működni. Aztán a személyzeti költségei az asszisztenseknek egy olyan téma, ahol szerintem legyünk elég bátrak, és bizony, állapítsunk meg bizonyos irányelveket a ház számára, mert én egyáltalán nem látom azt, hogy valaki több tucat alkalmazottal dolgozik. Ez szerintem nem illik az, az általunk alkotott képre, és a parlament szempontjából sem is megkérdőleztethető, úgyhogy egy bizonyos sávszélességet kéne meghatároznunk irányutatások alapján, a minimum pénzt is meghatározva, hogy mennyit lehet akreditáltakra és mennyit helyiekre kiadni, ezen én elgondolkoznék, és szerintem az is támogatható, hogy a helyi asszisztensek körében figyelembe vesszük, hogy milyen a bérszínvonal az adott országban. Mert nem véletlenül jönnek ki 43-as alkalmazotti számok. Németországban nyilván nem lehetne alkalmazni ezzel a pénzeszközzel ennyi embert, tehát egy, nem, egy, legyünk kicsinyesek, de bizonyos ö, kiigazításra szükség van, persze meghagyva bizonyos mozgásteret arra is, hogy egészében nem nőne az összeg, de az egyes munkatársakra vonatkozóan több lehetőséget engednénk meg. Merci, Monsieur Colmel. Köszönöm. Krisztofor következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagy figyelemmel követtem az eddigi vitát, illetve az alelnök urat, valamint a főtitkár úrat is. Meghallgattam azt, ahogyan rávilágítottak erre a témára, ne felejtsük el, hogy az Európai Parlament költségvetésre az Európai Uniós költségvetésnek mintegy két ára rúg csupán. Szerintem nagyon fontos, hogy a forrásainkat óvatosan kezeljük, de ne felejtsük el, hogy ez mindössze egy kis része az összköltségvetésnek. illetve ne nyúljunk azonnal olyan kemény szavakhoz, mint a populizmus. Fontos teszt lesz az, hogy a parlament el tudja végezni a munkáját, vagy sem. Hogyha 3%-ra van szüksége a parlamentnek, lehet, hogy ez az adott intervallum felső szakasza, de mégis összességében nettó megtakarítással számolhatunk, hiszen jó demokratikus ellenőrzési munkát tud majd végezni a parlament. Egy olyan parlamentre van szükség, amely megfelelően tudja végezni a munkáját. Tehát a hatékonyság rendkívül fontos teszt ebből a szempontból, hogy a parlament nem képes megfelelően elvégezni a feladatait, annak is meg lesz a költsége, és jó példa erre a saját országom. Egy memorandumot fogadtunk el, nem, nem azért, mert a költségvetést két vagy három százalékkal emeltük volna, hanem azért, mert nem, nem költöttük hatékonyan el a rendelkezésre álló összegeket. Tehát szerintem hibás az, hogyha leakadunk a számoknál, hogy most két százalékról vagy három százalékról van szó. A lényeg az az, hogy meglegyenek az iránymutatások, meglegyenek a küszöbértékek, a benchmarkok, és a költséghatékonyságot mérni tudjuk. Tehát nem kettő vagy három százalék alapján fogják megítélni a parlamentet, hanem az alapján, hogy milyen benyomást kelt a munkánk. És nagyon fontosnak tartom, hogy a főtitkár úr is elmondta, hogy megfelelően ítéljék meg a munkánkat, azt gondolják az emberek, hogy a rendelkezésre álló összegeket megfelelően helyesen költöttük el, és figyelembe kell tartani azt is, hogy ez az összköltségvetésnek csak egy kis része. Si, Monsieur Christophorou. Monsieur Negrescu. Negrescu következik. Dernier intervenant. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A fizetésekről szeretnék szólni, az asszisztensi fizetésekről. Különböző véleményeket hallottam. Például a románok, román képviselők esetében a választókerületben 23 millió ember tartozik, és 240 ezer négyzetkilométernyi területről van szó. Szóval ez azt jelenti, hogy, hogy az egész országban jelen kell lennünk mindenütt. Ez azt jelenti, hogy helyi asszisztensekre van szükségünk, nem csak egyre, ahhoz, hogy mindenütt jelen legyünk hiszen az egyik legnagyobb kritika, ami bennünket ér, az az, hogy nem vagyunk láthatóak otthon, nem tudják, hogy mit csinálunk, mi, milyen munkát végzünk itt. Tehát a kérdés, amelyet föl kell vetni mindenképpen nem az, hogy több vagy kevesebb asszisztensünk legyen, hanem olyan asszisztenseink legyenek, akik elvégzik ezt a munkát, tehát nem a számok számítanak. Egy német kollégától azt hallottam, hogy nem érti, nem érti, hogy hogyan dolgozhat valaki ilyen sok helyi asszisztenssel. De hadd mondjak egy példát. A román képviselők számára a szabályok kimondják, hogy nem lehet több mint ezer eurót adni. Ez azt jelenti, hogy óriási a különbség, diszkrimináció a képviselők között, mi egy asszisztensnek maximum, maximum 1000 eurót adhatunk, bruttó fizetésről van szó, nem nettó fizetésről. Tehát ez diszkriminációt jelent, és emiatt is, van, emiatt is vannak ilyen problémák. Ezen kívül, ami a tevékenységeinket illeti, képviselői munkánkat, ugye azt mondtuk, hogy ez rendkívül fontos. Nos, véleményem szerint az emberek nem kérdőjelezik meg a, azt, hogy mennyit költünk, azt kérdőjelezik meg, hogy a tevékenységünk hasznos-e az állampolgárok számára, avagy sem. Ahhoz, hogy ezt jól tudjuk végezni, politikai munkatársakra van szükség, itt Brüsszelben vagy Strasbourgban, tehát jó, jó képesítésű, jó felkészült emberekre, nem csak ezen a két helyen, hanem otthon is. Tehát, amikor szabályokat hozunk, egyetértek, legyen legalább egy vagy két asszisztensünk itt, ez legyen kötelező, de nem, nem maximalizálhatjuk az asszisztensek számát kettőben otthon, és ismét elmondanám, amit az elején mondtam, ne, mondj, ne felejtsük el, hogy mindenkinek más a választókerülete, 23 millió ember majdnem 300 ezer négyzetkilométeren, egyáltalán nem könnyű ezeket az embereket megszólítani egy-két asszisztenssel. Si, monsieur Negrescu, avant de donner la parole à messieurs Most pedig Szaszol és Viland alelnökök következnek, főtitkár úr és Gerard Döprét, az, a jelentéstevét majd arra kérem, hogy zárja le ezt a ezt, az, ezt a rendi pontot, azonban nekem is lenne először néhány megjegyzésem. Sokféle észrevételt, véleményt hallottunk, és ez alapján leszögezhetjük, hogyha valaki a Költségvetési Bizottságot választja, akkor nehéz, és hálátlan munkára adja a fejét. A költségvetés bizony könyörtelenül tükrözi a valóságot. Sokszor a ö, realitást sokszor a realitást realitás mellett ki kell állni. Nos, a, a személyzeti költségekről már sokszor elmondták, hogy ezt 1%-kal kell évente csökkenteni. Ennek hatására 37 és fél óráról 40 óra lett a heti munkaidő, és a nyugdíjkorhatár pedig folyamatosan emelkedik 62-ről 65-66-ra. Ezek nagyon komoly változások a munkaerő tekintve, és ezen reformokon túlmenően, vagy ezektől függetlenül szintén vannak változások egyik évről a másikra a munkatársakat illetve. Képzeljük csak el, mi lett volna, hogyha nincs a reform. A bizottság folytonosan emlékeztet minket arra, hogy bizonyos tagállamoknak struktúrás reformokat kell végrehajtania. És a parlament ezeknek a strukturális reformoknak az, a tesztje. Meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet ezeket úgy végrehajtani, hogy közben a munkatempó nem csökken. Fontosnak tartom továbbá a középtávú láthatóság kérdését. A Költségvetési Bizottság elnöke Európa történelmének házában is egy posztot foglal el, az igazgató tanács tagja, ex officio. És ennek a kapcsán döbbentem rá arra, hogy egyáltalán nem könnyű a láthatóságot elérni. Középtávon a középtávú befektetéseket kell tudni például megindokolni, és tudni kell, hogy hogyan fogjuk a költségvetést kialakítani, és hogyan fogjuk a különböző tételeket finanszírozni. És a többiek az Európai Történelem házában feltették azt a kérdést is, hogy hogyan kéne megszervezni ezt a múzeumot, hogyan kéne elkülöníteni ezt, vagy hogyan lehet megkülönböztetni az Európai Történelemházat a többi múzeumtól. Úgy véltük, hogy jó lenne, hogyha legalább öt évre elő tudnánk, előre tudnánk tekintetni a beruházások szintjébe, szintjénél. Vannak ugye a folyó kiadások, a szokásos kiadások, de jó lenne, hogyha a jövőre nézve fel tudnánk mérni, hogy milyenek lesznek majd az új kiadások. Ott van például a nyugdíjrendszer. Ennek a finanszírozása azt hiszem nem megnyugtató, és elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években újabb finanszírozási forrásokat kell majd keresni. És ezzel is növeljük, illetve ezzel is eltérünk a folyóköltségektől. Tehát jó lenne az a kiszámíthatóság elvét még jobban megvalósítani a költségvetés politikában. Ezt szeretem volna elmondani, és megköszönöm az összes képviselőnek, aki hozzászólt. Természetesen elsősorban a jelentéstevőnek tartozom hálával, illetve az alelnököknek és a főtitkár úrnak. Szászóli úr, kíván hozzászólni? Igen, először is Szeretnék köszönetet mondani ezért a vitáért, az észrevételekért, véleményért. Mindig kikristályosodik két-három nagy politikai kérdés, így szokott ez lenni a költségvetési vitában. Már régóta próbáljuk meghazározni az iránymutatásokat, mind költségvetési, költségvetési szakemberek, de tudjuk, hogy majd a tagállamokban, meg más fórumokon nyilván mások lesznek a prioritások. Azért fontosak Azért fontos megállapítani ezeket az iránymutatásokat, hogy egyszer mindjogkorra leszögezzük, hogy a politikusok nem önmagukba tekintenek, hanem megpróbálják biztosítani azt, hogy normális körülmények között lehessen elvégezni a parlamenti munkát. Amikor az asszisztensekről beszélünk, mindenki tudja, hogy ez lesz a leg a, az a, ez lesz az a kérdés, amiről a legtöbbet fogunk majd beszélni, illetve ezt fogja fölkapni a közvélemény is. Vagy, de nem, nem a képviselők fizetéséről van szó. Azt szeretnék elérni, hogy jobb szolgáltatások mellett tudják végezni a képviselők a munkát. A nyitott. A képviselők döntenek erről a kérdésről. Normálisan vitázunk erről. Gressle asszony, ahogy ön feltette a kérdést, az megfelelő helyén való, de az is nagyon fontos, hogy a külvilág számára ezt el tudjuk magyarázni, hogyha, mert hogyha nem tudjuk elmagyarázni, hogy nem a parlamenti képviselők juttatását növeljük, hanem arról, hogy itt munkaszerződésekről van szó, hogy szolgáltatásokról van szó. Ha ezt elmondjuk, akkor megértenek minket, de ha nem, akkor sose fognak minket megérteni. Mennyi lesz a növelés, ez a kiigazítás, Ezek parlamenti munkaszerződések keretében történnek, így kell ezt tálalni. De önnek teljesen igaza van. És a jelentéstevő is kiválóan elmagyarázta a dolgot. Költségvetési emelkedés. Azt hiszem, Tarandur már nincs itt, de nem szeretném, ha itt bizonyos dolgok összekeverednének. Döpré úr kiválóan elmagyaráztam, hogy 2%-os növekedést célzunk meg a folyókiadásoknál. És ez, ez elkerülhetetlen, hiszen ott van az indexállás, ott vannak a fizetések, a nyugdíjak, ez elkerülhetetlen. Aztán idén van még egy egyéb, van még egy másik szükségletünk. Ezek olyan reformok, amelyeket nem kell két, három, négy, öt év múlva megismételni. Konkrétan a biztonságra gondolok. A bi- ezt, ezek egyszeri kiadások, legalábbis 10-20 évente kell ezt csak megtenni, nem minden évben, vagy két évente. És ne feledjük, hogy az épületeink célpontok, és nagyon sérülékenyek. Minden épületünk egyfajta veszélyforrás és ez nem csak az épületekre igaz, hanem az informatikai hálózatokra is. Ezért kell beruházásokat tenni, ezért kell külön választani bizonyos dolgokat, és ezt kiválóan megtette Döpré úr. Tehát ez a két nagy főcsapás. Harmadik észrevétel. Önök itt költségvetési szakértők. Egy jó parlament nem csökkenti a fizetéseket, hanem racionalizálja a szolgáltatásokat. Ez, itt, ez lenne a jó politika. Például Villant kollégával és másokkal megvitattunk egy kérdést, mert bizony itt a parlamentben vannak rossz szokások is. Ott vannak például az éttermi szolgáltatások. 25 éve egyetlen cég látja el ezeket a szolgáltatásokat. Brüsszelben is, Strasbourgban is, Luxemburgban is. Ez jó politika? Bizony nem az. Minden európai tagállamtól azt kérjük, hogy legyen verseny, szabad piac. Hogy minőségi szolgáltatások legyenek, és saját házunkon belül ezt nem tesszük meg. Idén pályázati, pályázatot írunk ki éttermi szolgáltatásokra és már el is kezdtük a munkát, hiszen múlt héten megjelentek a pályázati ígírások, öt különböző pályázat van. Elkép... El tudják azt képzelni? Hogy ez mit jelent? Korábban nem jelent meg a vállalati kockázat ebben a szolgáltatásban, mert mindent a parlament állt. Ez azt jelenti, hogy évente akár 1 millió 600 ezer eurót is megtakaríthatunk. Ez a jó politika. Ezt kell tennünk. Hogyha azt mondjuk, hogy a, a titkáris, vagy a, az asszisztensi szolgáltatás az a, parlament, az a parlamenti képviselő fizetése, az nyilván hiba. Nem így kell ezt tenni. Ne felejtsük, ne felejtsük el, hogy itt 28 különböző munkavállalás vagy foglalkoztatási piac van. Franciaországban, Bulgáriában, Olaszországban, Lengyelországban mások a viszonyok. A szolgáltatások nem ugyanannyiba kerülnek. Idén pedig az a 20, 21, 22, 23 ezer euró valahogy közeledjön egymáshoz, tehát hogy ennek az értéke ugyanaz legyen a különböző tagállamokban. Ennek a 750 képviselőnek a 28 tagállamból meg kell adni azt a jogot, hogy ezért a pénzért ugyanolyan típusú szolgáltatást kaphasson. A frakciók nyilván sokáig rágódnak még ezen, és ez elengedhetetlen, hiszen konszenzusra van szükség. Köszönöm szépen a vitát. Merci, Monsieur le Président Sassoli. Monsieur Villand. Köszönöm szépen, Villand úr következik. Ja, Köszönöm. Úgy gondolom, az egész vita során nem szabad azt a benyomást keltenünk, mintha a képviselők a, az igazgatás ellen lennének, az igazgatás az a, a frakciók ellen, a frakciók a képviselők ellen. Ha megnézzük a vasárnapi foci meccset, a végén valaki nyer, valaki veszt és nem ez a kérdés, hogy jó meccset lássunk. Helyén való volt, valami korábban jó volt, az most feleslegesé válthat. Hogyha egy olyan berendezést nézzünk, ami most fontos, az lehet, hogy három éve nem is tudtuk, hogy létezik. Változnak a dolgok. A papír tekintetében régen hatalmas mennyiségű anyagot fordítottunk le, és az egyik fellemény hozta a másikat magával, tehát, tehát csak az, egészet, az egész képet kell látnunk, hogy nyerünk-e vagy vesztünk. Tehát több éven keresztül 0%-a növekedett például az asszisztensi pótlék, ezt a megtakarítás túlzottan érintette, én nem vagyok populista, jól mondják, de egyetlen olyan embert sem találtam, találkoztam, akivel, aki azzal dicsért volna, mert kevesebbet adtunk ki asszisztensekre. Egyetlen, senki sem kapott több szavazatot emiatt. Emiatt. Tehát csak, akár lehet, hogy egyfajta kölcsönhatás ellenkező irányban megy, tehát eljutottunk a lehetőségek határaig, éppen ezért egyre inkább nehézé válik a munka. Tehát a végén azt kell megvizsgáljuk, hogy megfeleljünk a Lisszaboni Európa kihívásainak. És itt különösen ennél a témánál, hogy a frakciók és az igazgatás egymást kiszorító hatások és a képviselők egyéni helyzete. Nos, szerintem itt fontos, hogy lépést tegyük az asszisztens érdekében. Tudom, hogy a számotok összevethetőek sok tekintetben, ám azt meg kell mondjam, hogy a parlamenti rendszer költsége Amerikában egy amerikai polgárra körülbelül 5 eurót ró egy amerikai állampolgára. E parlament költségei egy-egy Európai Uniós állampolgára 3 eurót rónak. Alig többet, mint 3 eurót. Bár a csomagban nálunk, és itt nem kezdtük el a vitát, de meg kell mondjuk, hogy nálunk a csomagban három munkahely költségei, a tolmácsolás költségei, fordítás költségei is benne vannak. A keretfeltételekre persze nincsen, nincsen nálunk hatás, tehát ez a három tétel egyharmad teszi ki a költségvetésünknek, tehát ez amerikaiaknál nincs ez, ez, a, ez a három keretfeltétel, tehát ezek nélkül két euró volna a költség, tehát kevesebb, mint fele annak, amit egy amerikai állampolgár fizet a, a szövetségi parlamentért. Úgyhogy azért lehetnék kicsit nagyobb öntudattal is folytatnunk ezt a vitát ezen számok fényében. Merci, monsieur le vice-président. Köszönöm szépen, alelnök úr. Főtitkár úr, ami a naptárt illeti, egy előegyeztetés irányoztunk elő a Költségvetési Bizottság, illetve a büró között március 24-ére, de azt hallom, hogy ezt még nem erősítették meg ezt a dátumot. Tehát jó lenne, hogyha mielőbb tájékoztatna bennünket ennek az ülésnek a dátumáról. A módosítók benyújtásának határideje március 19-e. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is úgy gondolom, hogy nagyon sok különféle véleményt hallgathattunk meg, ám igyekszünk egy közös gerincvonalat megrajzolni ezek között, és úgy tűnik, hogy nem állnak olyan messze egymástól a vélemények. Persze van egy-két nehéz kérdés, amely megoldandó, ám egészében optimisták lehetünk abban, hogy megoldhatóak ezek is. Én most az a most a, a, a precízebb kérdésekre szorítkoznék, mert kevés idő. Manka úr azt kérdezte, hogy az inflációt hogyan számoljuk, milyen inflációs alappal dolgozunk. Mert a, a parlament állandó költségeit tekintve, amelyek kötelezettségszerűen érvényesülnek, 2,2%-os az árnövekmény, tehát a a, a, a kompenzációk, a bérek, a, a Luxemburg-Brüsszelben esedékes tételek esetében ez, ez az árnövekmény, amelyet a költségvetésben számolunk. Kresszla asszony azt kérdezte, hogy hogyan lehet megvizsgálni a személyzeti növekményeket, fejleményeket az organigramban, hogy a költségvetésben hogyan jelentkeznek ezek. Ha precízebb, precíz válasz vár, akkor szívesen megadom majd erre a részletes kérdése válaszomat. Fernándes úr gratulálta az elnökségnek, ezt köszönöm szépen, és helyesen utalt arra is, hogy a legdrágább dolog a rossz jogalkotás. Ha a parlament rosszul dolgozik és rossz szabályokat fogad el, az lenne a legköltségesebb, és nem állunk nagyon jól a, kölcs, a, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében sem. Ezért van ez sürgető szükség a jelentéskevővel eszmét cserélnünk és javaslatokat kidolgoznunk, hogy itt erősítsük a parlamenti munkát. Szterolma úr a biztonságok intézkedésekről beszélt, támogatja ezeket, és a helyi asszisztensek számának meghatározását irányozta, ajánlotta Vali úr, amit mondott, azt az alapszabályban nehéz ezeket rendezni. Éppen ez a vita folyt le a legutóbbi ciklusban, illetve zárult le az elnök néhány intézkedést ezek közül említett, például a heti munkaidő 40-ről 42 órára növelése, a nyugdíjkorhatár kitolása 66 évre több lépésben, és egy intézkedést nem említettek, de rendkívül fontos, és ö, ö, érezhető is lesz majd, persze attól függ, hogyan alkalmazzuk a karrierek a 12-nél leállnak, úgymond. Tehát ha csak valaki nem vállal mondjuk osztályvezetői vezetői felelősséget, amit nagyon sokan nem vállalnak, vagy nem vállalhatnak, akkor ott leáll a karrier fejlődése a 12 színnél. Mint korábban mindenki automatikusan 13A14-ig lépegetett előre a rendszerben, ami rendkívül költséges, bér és ö, nyugdíjrendszerbeli kihatásait illetően is. Nos, ezt az automatikus továbblépést leállítottuk. Tehát ennek a viszonylag korlátozottak a közvetlen hatásai, mert viszont kevés embert érint most, ám a kumulatív hatásai az évek során és a nyugdíjrendszer gyakorolt hatásai rendkívüliek lesznek, és ezen intézkedések révén nagyon komoly költségféket építettünk a rendszerbe, akkor, hogyha konzekvesen alkalmazzák. Meg kell mondjam, hogy ma- mai napig senki sem lépett egy tanácsadói posztra, amely révén A12-ről 13-ra mehetne tovább, tehát nem élt ezzel a lehetőséggel senki, és ha konzekvensen tartjuk ezt, és a, a, a személyzeti és vezetői felelősség vállalásához kötjük az előrelépés lehetőségét, a, ö, és nem élnek a kivételekkel, ami eddig nem történt meg tömegesen, akkor, akkor nem oldjuk fel, nem hígítjuk fel ezt a, a, a fékerőt. Ez egy egyedi intézkedés az alapszabályban, a statutumban, de nagyon nagy hatása lesz idővel, költségeket tekintve. Tarand úr a parlamentárium ügyében tett fel kérdést, lefolyt a vita, a nagy parlamentárium ügyében intenzív vita folyt le, mennyire észszerű, mennyire elfogadott, és így tovább. Nagyon kevesen voltak, akik azt mondták, hogy jó döntés, 3500 látogatóval Brüsszelben a második vagy harmadik legnagyobb ö, látogatói központ vagyunk, vagy, vagy turista látványosság vagyunk. Tehát észszerű eszköz lehetne ez hasonlóképpen egyes tagállamokban is, költséghatékony módon, hiszen egy egyszeri beruházásról van szó, ám meg kell vizsgálni csak első osztályú helyszíneken lehetne. A berlini helyszín az ilyen. Egyébként Körbel úr eh, arról beszélt, hogy két százalék kéne legyen a, a, az előrányzat, nagyjából a cél, de hogy a, a biztonsági költségek rendben vannak, az asszisztensek kapcsán pedig arról beszélt, hogy egy minimum szintet lehetne meghatározni, a brüsszeli akreditált asszisztensek ügyében, ez nyilván a, az elnökség asztalára tartozó kérdés lesz. Krisztofor úr, úr azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a meglevő pénzt észszerűen is költsük el. Tehát, hogy nem csak, hogy célirányosan, hanem korrekt módon is. A mentesítés, a tavaly mentesítés tárgyában az a rend, kívüli helyzet állt elő, hogy a szembevőszék kritikát nem fogalmazott. Meg lehet, hogy persze ez majd változik, jelen pillanatban azonban ez egy jó hír, tehát a, a szakmai vizsgálatok, vizsgálók pozitív eredményt láttak. Negrescu úr a romániai helyzetre utalt, meg arra, hogy a jelenlegi bérszabályozás a helyi asszisztensek ügyében túl szigorú Romániában, tehát a bruttó 1000 euró fölött nem lehet fizetni. Szerintem is túl szigorú ez. Az elnökség körében kell ezt megvitatni, hiszen az a képesítés, amelyre szükség van ehhez a munkához, egy ilyen határ túlzottan diszkrimináló egyes tagállamok képviselői számára, úgyhogy meg kell vizsgáljuk a vonatkozó folyamatot, és szerintem rugalmasabb megoldásra lesz szükség a jövőben. Aztán az elnök úr kérdéseket is feltett, az AD12-es fokozottal kapcsolatban említettem már, hogy egy nagyon komoly költségféket építettünk a rendszerbe, amely az idővel, ahogy egyre többen éri majd munkatársakat ez a szabályozás, egyre nagyobb tétel lesz. Az Európai Történelem Háza a mi szempontunk szerint szigorúan tartja a költségkereteket, a Költségvetési Bizottságban állapodtunk meg az éves keretről. 2011-ben, 12-ben tartottunk magunkat ezeket a kiadási keretekhez, amelyek nem pótlagos kiadásokat jelentenek, mert az Európai Történelemházában minden tisztviselői hely levonásra került más felhasználásokról. Tehát nem plusz munkahelyek nyíltak meg, és egyáltalán nem pótlagos költségek, hanem más alkalmazásokból vettük ki ezeket a tisztviselői helyeket, álláshelyeket, akik az Európai történelmázában dolgoznak. Így az éves kiadásban ez nem egy plusz tétel, én értelemben inkább túlértékeltük, mint alulértékeltük a költségvetést. Ami a kiadások több éves előre számíthatóságot illeti, ez rendkívül fontos, különösen az épületpolitikában, az elnökségben tehát. Nem sokára foglalkoznak a középtávú épületstratégiával, és Viland alelnök javaslata is szerepel majd itt. Ezek révén lesz lehetőség arra, hogy pontosabb előrejelzést készítsünk a következő években várható költségtételekről e tekintetben. A nyugdíjak körében pedig van egy bizonyos mentesítés, a bizottság a teljes költségvetésben átvette, a képviselők nyugdíj tételét, ám mint korábban, most is a korábbi önkéntes nyugdíj alap ö, valami előbb vagy utóbb szabályozásra szorul majd a költségvetés keretein belül. Conciliation. Szerintem, hogy az elő egyeztetést illeti, mi a helyzet? Ja, megállapodtam egy határidőben a jelentéstevővel, e hét szerdán fogunk találkozni a további lépésekről, és az alelnökökkel is egyeztetünk majd, és aztán egy pontosabb menetrendet határozzunk meg, hogy melyik üléssel készülünk. Si j'invite notre rapporteur. Előadó úr, kérem vonja le a következtetéseket ebből a nagyon értékes párbeszédből, vitából, eszmecseréből. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden főtitkár úr ugyanis minden kérdésre válaszolt, amit a kollégák intéztek hozzá. Három következtetés szeretnék levonni. Az első az, hogy úgy vélem, hogy a vitában, amely majd a Költségvetési Bizottság és a büró között alakul ki, nem szabad ütköztetni azokat a véleményeket, amelyek szeretnék azt egyrészt elérni, hogy a parlament képes legyen arra, hogy ellássa az új jogköreit, illetve azokat, akik nem szeretnék ezt, hiszen mindannyian szeretnénk azt elérni, hogy a parlament meg tudjon felelni a Lisszaboni szerződésben előírt kötelezettségének. Vannak azonban itt gondok. Második következtetés. Többen is utaltak arra, hogy mielőtt elkezdenénk a tárgyalást, tudnunk kell, hiszen elnök úr, hát kezdődnek nem sokára a tárgyalások a büróval. Szeretném előtte tudni, hogy a prioritások és a ezekhez párosított összegek megfelelnek elmagyarázom, mire gondolok. Összegeink vannak, és prioritásaink vannak. De a megtakarításokról nem volt szó. Én erről egy szót se szóltam. Egyetlen intézkedés sem mondtam, vagy javasoltam, amely megtakarításokra, vagy a költségek csökkentésére vonatkozva csak a növelésről beszéltünk. Nyilván szükség lesz majd megtakarékoskodási eszközökre is, fontosnak tartom, hogy 1,9%-nál ne lépjék, ezt a százalékot ne lépjék túl a folyóköltségek. A főtitkár úr 0,9%-ot javasolt a kettő között, 21 millió euró a különbség. Ezt honnan csipentjük le? Vannak olyan dolgok, amelyeket főtitkár úr mondott, és hát már szerepel a költségvetésben, vagy kiberbiztonság, a biztonság, ezek szerepelnek már az én javaslatomban, de még így is marad 15 millió euró, most számokról beszélünk, tehát ezt a 15 milliót valahonnan össze kell szedni, ezt meg kell takarítani máshol. És azt szeretném mondani nagyon pozitívan, hogy minél inkább szeretnék növelni az asszisztensek az asszisztensekre kiutalt pénzeket, annál jobban fog növekedni az az összeg, amit majd meg kell takarítani. Úgyhogy a tárgyalásoknak ez lesz azt hiszem az egyik legfőbb pontja majd. Szerintem a többi kérdésben meg fogunk tudni egyezni, de itt dülőre kell jutni, mennyivel fog növekedni a titkársági juttatás. Minél többet akarnak erre rátenni, tehát minél több, jobban akarják megnövelni ezeket a titkársi vagy asszisztens juttatásokat, annál többet kell majd máshol megtakarítani. Mielőtt a büróval tárgyalnánk, mindenképpen valahogyan beszélnünk kell ezekről a megtakarításokról. Minél inkább növeljük az ugyanis a titkári vagy asszisztensi juttatásokat, máshol, annál, máshonnan annál többet kell elvenni, ez normális. Ami pedig a 21 milliót illeti, ugye van 7 millió, amit a külön költségvetésben kell, 27 millió már szerepel a külön költségvetésben, de még 15 milliót össze kéne valahonnan szedni. Jó lenne, hogyha mindenki felelősen viszonyulna ehhez a kérdéshez. Szerintem meg fogunk tudni egyezni. Nincs kétségem, de jó lenne, hogyha tisztáznánk, hogy ezt eh, méltányos körülmények tudjuk megtenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Nos. Így eh, a 2016-os pénzügyi évre a parlamenti költségvetéset megbeszéltük. A koordinátori ülésen majd visszatérünk erre a kérdésre, most rögtön a rendes ülést követően, és nagyon jó lenne minél előbb megtudni az előegyeztetés dátumát, hiszen a Költségvetési Bizottságban a szavazás április 16-án lesz, április 27-én hagyjuk jóvá a tervezetet, illetve az előzetes becsléseket. 27-én, 28-án, április 27-28-án a Költségvetési Bizottság végszavazása, végső szavazása következik, és plenárisra kerül majd ez a téma április végén. Tehát látható, hogy az ütemterv bizony elég szoros. Ezért ez azt jelenti, hogy április 16-án véleményt kell formálnunk, ezért jó lenne, hogyha az előegyeztetés kellő időben megtörténne, elég korán, hogy közelíteni tudjuk az álláspontjainkat, hiszen vannak jelentős eltérések. Rendben. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk, hogy részt vettek ezen a mai ülésen, illetve a nyilatkozataitokat is köszönöm jól megvilágították a költségvetés előkészítését. Alelnök úr, főtitkár úr, köszönöm, hogy eljöttek. Monsieur le Président, après Gentil, Bien, nous allons aborder maintenant le... Jó. A kettő per 2015 számú költségvetés módosítási, tervezet következik. Tomá asszonynak adom meg a szót, illetve Tomá asszony ennek az illetékese, de most Szával asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon le vagyunk maradva. Két mondatban foglalnám össze a dolgot. A költségvetés módosításáról van szó, 2015-ös év, ugye a pénzügyi keretet módosították, az mindennek az oka, hogy a kohéziós alapban számos program kifizetése sokat késed. Van egy, ja, van egy mondat, illetve egy bekezdés ebben a javaslatban, amiben kimondjuk azt, hogy azt, amit nem használtunk fel 2014-ben, azt áttegyük 2015-re, de, és itt visszatérünk egy régi dologra, de kifejtjük azt, hogy mennyire komoly gondot jelent a kifizetésekben a késés, és ez a 2015-ös és az utána következő költségvetésekre is vonatkozóan is nagyon komoly gondot jelent. Elnök, köszönöm szépen, ki szeretne hozzászólni? Senki, de mégis. Muresán. úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, a frakció nevében Én is üdvözlöm azt a bizottsági döntést, mely szerint átcsoportosításra van szükség, ugye ez az MFF alapján kötelező, de kérdés, hogy a kifizetésekre hosszú távon mindez milyen hatással lesz. Aztán a kötelezettségvállalásoknál is fel kell mérni a kockázatot. Nagyon sok tagállamban nagyon későn fogadták el a programokat, ezért 2015-re a kötelezettségvállalások majdnem megkétszereződtek, meg lesz-e vajon a, ehhez szükséges finanszírozás jó lenne, hogyha a bizottság rugalmasan fog ehhez hozzá? Hogy ne legyen gond a kötelezettségvállalások. Köszönöm. Köszönöm. Olbricht úr következik. Merci, président. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy két párhuzamos eljárás folyik. Nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy ön is megtette. Az egyik a költségvetés megváltoztatása, 2015-ös költségvetés megváltoztatása, illetve az MFF felülvizsgálata Madame Thomas segítségével Hivatalosan ez két külön vonal, azonban a kettő kiegészíti egymást. Miért? Azért, mert ez benne van az MFF-be, az MFF rendeletbe. Tehát a kötelezettségvállalások átcsoportosítása, amennyiben az operatív programok nincsenek lezárva, megvalósíthatóak. Három majdnem kész van, tehát ez automatikusan átkerül a 2015-be. Hogyha pedig nem történik meg ez az átcsoportosítás, akkor ez problémát okoz az N plusz 3-as szabály miatt. Kérdés ugye, hogy ez mikor indul? Tehát az MFF megváltoztatása nem csak 2015-re lesz hatással, hanem 16-ra és 17-re is, attól függően, hogy melyik alapról beszélünk. Tehát a jelenlegi szöveggel, illetve az MFF felülvizsgálatával az a célunk, hogy a politikák megvalósítását elősegítsük az adott időszakban. Tehát célunk, hogy a folyamatot elősegítsük, megvalósítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Egyedülálló helyzetben vagyunk, hiszen mindannyian beruházásokat szeretnénk serkenteni, azt szeretnénk, hogy ez hozzájáruljon a növekedéshez. ...2013 végén megszavaztuk az MFF-t, talán egy kicsit késve, de 18 hónap kellett a program, a szabályok, illetve az egész folyamat meghatározásához, ez pedig nagyon jól mutatja az egész Európai Unió működésének nehézségét. És a azt akartuk, hogy a 2014-ben nem felhasznált összegek átkerüljenek 2015-ben. Tehát akkor, amikor a Juncker tervet elindítjuk a beruházások felendítése érdekében, nagyon furcsa lenne, hogy furcsa az, hogy az MFF szabályai ilyen sok időt vettek igénybe. Nincs más megjegyzés, ezért szeretném elmondani, hogy március 25-én kell benyújtani, addig kell benyújtani a módosítókat. 16-án fogunk erről szavazni, és 29-én, április 29-én kerül ez a téma plenárisra. És ezzel térünk is át az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére, ez pedig az EGF Mori Ducro ügy, és hát is adom a szót Dönen úrnak. Köszönöm szépen. Franciaország szeretne részesülni az európai globalizációs alkalmazkodási alapból, ezt szeretné igénybe venni. 2315 ember veszítette el az állását ebben az ügyben és azt hiszem ez rekordot döntött Franciaország. A Mori Ducro a Geodis után a második legnagyobb szolgáltató Franciaországban, és, na, és a krízis hatására több mint 4000 gépjármű nem tudott elindulni. Nos, ter- a az árak csökkentek a termelékenység csökkentése következtében, de egyéb költségek pedig növekedtek, például anyagi költségek, fizetés, üzemanyag, stb. Ezért aztán ...2014 májusában bejelentette a cég a fizetés képtelenségét. Aztán néhány a néhány munkavállalót sikerült máshol elhelyezni, tehát a 4000-ből, aki elvesztette a munkáját, körülbelül 2000-et visszavett egy másik vállalat illetve az Európai Globalizációs Alkalmazási Alap finanszírozásával a munkavállalók egy másik része pedig átképzési programokban vett részt. A munkaügyi minisztérium előfinanszírozással rendezte ezt meg. Köszönöm szépen, ki szeretne még hozzászólni? Senki? Köszönöm Dönano úr a magyarázatot. A módosítók benyújtásának határideje március 23-a. Itt a szakbizottságban április 1-én szavazunk róla, és nem har- március 31-én, április 15-én kerül ez plenáris elé, akkor szavazunk erről ott. Következik az Európai Szociális Alap. Itt arról van szó, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kedvez, kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyosított kezdeti előfinanszírozási összeget kell módosítani. Azt hiszem, ez egy nagyon kiegyensúlyozott rendelet, mert a prefinanszírozás 1% volt, hogyha ezt 50%-kal megnöveljük, tehát másfél százalékra növeljük az előfinanszírozást, akkor ez mindenképpen segít a tagállamoknak. Az tehát az elképzelés, hogy 30 százalékos legyen az előfinanszírozás, ez egy nagy növelés, ennek feltételei vannak. A szóban forgó tagállamoknak kell állnia az e- első egy évben a felmerülő költségek legalább felét. Ez elengedhetetlen feltétel, hogy a tagállamok felgyorsítsák a folyamatot. Egyébként mindez a tanács kezdeményezésére történik. Az 53-as cikk alapján kell az eljárást elindítani, és szeretném még tovább azt elmondani, hogy ahhoz, hogy megfelelően működjön ez az intézkedés az érintett tagállamokban, rendkívül fontos az, hogy a strukturális reformokat végrehajtsák ezek a tagállamok. Egyébként pedig úgy vélem, hogy bátorítanunk kell, vagy elő kell segítenünk a mobilitást. Hogyha egy adott tagállamban nagyon nagy a munkanélküliségi ráta, és földrajzi határai vannak ezeknek az alapoknak, hiszen sok helyen ugye vannak olyan tagállamok, ahol elérik a 25%-os határt, munkanélküliségi határt a fiatalok, akkor bátorítanunk kell ezeket a fiatalokat, hogy olyan régiókba költözzenek át, ahol sokkal jobbak az elhelyezkedési lehetőségek. És ha már nálam a szó, szeretném azt is elmondani, hogy kísérleti projektet kell vég, kellene végrehajtanunk az, a tanulásról Európában. Ugye jól áll Európa, hiszen ott van az Erasmus program, de el kell azt mondani, hogy általában csak a csereprogramok nagyon rövid ideig tartanak, néhány hétre, néhány hónapra, az lenne az ideális, hogyha legalább egy évre elmennének egy másik országba a résztvevők, egy olyan. Egyébként azok az államok, ahol végrehajtják a strukturális reformokat, ott csökken a munkanélküliségi rát a fiatalok körében, és ahol segítik a fiatalok ahogy, ahol gyakornoki vagy egyéb módon segítik a fiatalok elhelyezkedését, ott általában könnyebben munkához jutnak a fiatalok. Ennyit szerettem volna mondani erről a témáról. Ki szeretne még hozzászólni? Úgy látom senki. Akkor hadd mondjam el, hogy legkésőbb március 17-ig kell beadni a módosítókat, 24-én lesz a szavazás, nem, de mi ö, április 1-én, és aztán április 16-án pedig az illetékes bizottság. Niriáda asszony egészített egy saját kezdeményezésű jelentést, a kkv zöld növekedési lehetőségeiről ma nem tudott eljönni a jelentéstevő, illetve a vélemény előadója. Nem tudom, hogy a GUE kit jelölt meg helyettesként. Helyettesíti valaki? Niriáda asszonyt? Azt kéri a vélemény előadója, hogy kezdjük meg a vitát, hogy hogy akiknek véleménye van ezzel kapcsolatban, azt már ma elmondhassa. Bizonyára elolvasták a jelentéstervezetet. Ki szeretne hozzászólni? Úgy látom, senki. a módosítókat március 19-ig kell benyújtatni, aztán itt a szakbizottságban április is én szavazunk. Torvalds. Torvalds úr kér szót, parancsol. Chair, uh, we think that some of the formulations in her report are... Köszönöm szépen. Úgy érezzük, hogy eh, a jelentés eh, bizonyos területen eléggé homályos, Ma felvettük a kapcsolatot a irodájával annak érdekében, hogy egy kicsit kötelezőbb, érvényű, pontosabb megfogalmazás kerüljön bele a bejelentésbe. Reméljük, hogy ezt el is fogadja. Köszönöm. Oui. Le vote en commission des budgets interviendra le 1er avril. Április 1-én szavazunk a Költségvetési Bizottságban, az Illetékes Bizottság pedig április 14-én szavaz majd. Monsieur Denano. Denano úr készített egy jelent, jelentést a növekedést és a munkahelyteremtés szolgáló beruházásokról, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása az Unióban. Tisztelt elnök úr! nagyon fontosnak tartom a strukturális alapok alkalmazását a különböző országokba, és ezért szeretném hangsúlyozni ennek fontosságát a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozításában. Ezek az alapok nagyon is jelentőség a munkahelyteremtés szempontjából, illetve a, hogyha nem léteznének, ezek az alapok, akkor a GDP nagymértékben csökkenne, illetve a munkanélküliség jelentős mértékben növekedne. A kötelezettségvállalások és a megvalósítás között mindig nagy a szakadék, ebben az adott időszakban is így van. A kohéziós politika ma ismét előtérbe került, és ezt üdvözlöm. A kohéziós politika a fejlesztést és a kutatást támogatni kívánja, illetve az oktatást, a képzést, a alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot, illetve a munkahelyteremtést, valamint a KKV-k szempontjából is nagyon fontos ez, és a KKV-k jelentős szerepet játszanak a gazdaság, illetve társadalmi területi kohézió területén. Ez a politika egy stratégia, egy intelligens, fenntartható stratégia, és azt mondhatjuk, hogy valóban ez meg is valósul a területen, legalábbis Franciaországban, hiszen mindannyian megvizsgálták, hogy az adott területen mik a legjobb fellépések. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió szerződése megfelelő lehetőségeket nyújt, hiszen előírja, hogy a gazdasági terület és szociális különbségeket csökkenteni kell, a kevésbé fejlett térségeket támogatnunk kell, illetve ezért átmeneti régiókat neveztünk ki, alakítottunk ki, olyan régiók ezek, amelyek amelyeket szintén támogatni kell a fejlesztés területén. Ezen kívül fontosnak tartom azt is kimondani, hogy ezen alapok elsősorban a beruházásokat kívánják támogatni. Emögött egy olyan stratégia húzódik, amely rendkívül érdekes, amely a beruházást kívánja elősegíteni, illetve a finanszírozási lehetőségeket, tehát ezek a prioritások, ahogyan már elmondtam. Fontosnak tartom, hogy mérni tudjuk egy-egy politika hatását, például a kohéziós politika hatását olyan városok esetében, amelyek erre nagy mértékben rászorulnak illetve amelyek társadalmi-gazdasági kérdésekben fejlődni kívánnak. 150 operatív programot határoztunk meg, illetve ezek folynak, és azt hiszem, hogy az eredmények nagyjából elfogadhatóak, a költségvetés pedig megfelel az elvárásainknak. A következő tengelyekre építettem a jelentést, a beruházási, Juncker beruházási terv a kiegészítő jellegre tesz hangsúlyt. Én is így ezt követtem. A második aspektus, ahogyan gyakran elmondjuk itt a Költségvetési Bizottságban, a kohéziós politika területén oda kell figyelni a a kötelezettségvállalásokra nagyon fontos, hogy ezek teljesüljenek, illetve ami az alap struktúrájának reformját illeti, üdvözölnünk kell az új pénzügyi eszközt, illetve azt, hogy korlátozott számú prioritásokra összpontosít, nem szabad elfelejteni a területi specifikumokat, a hegyi térségeket, a partmendi térségeket, és így tovább. Nagyon fontos, hogy valamilyen minimális rugalmasságot biztosítsunk ezen régiók számára, hogy a strukturális alap előírásait teljesítse. Ezen kívül a makrogazdasági kondicionalitás kritériuma nem elfogadható, Ezért fontosnak tartjuk, hogy a struktúrások alapok esetében ezt kiiktassuk, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy ez lehetőséget, ez a, ez a felülvizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy, hogy a kötelezettségvállalásokat, illetve a kifizetéseket megvizsgáljuk, nagyon fontos, hogy megfelelő programok szülessenek, és ezek meg is valósuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a ö, magyarázatot. Vannak, van -e bárkinek észrevétel? Rápidamente, Presidente. Fernandes úr, köszönöm szépen. Csak röviden. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi hamarabb meg tudjuk valósítani ezeket a kérdéseket. Nos, ezek elfogadásra kerülnek. És fontos, hogy ne legyen sem késtekedés, sem kétség a kifizetések tekintetében. Nagyon fontos belátnunk, hogy a kohéziós politika hozzájárul nem csak az infrastruktúra fejlesztéséhez, hanem a vállalatok növekedéséhez általában a gazdasági növekedéshez, méghozzá a fenntartható növekedéshez. A társadalmi kohézió is kéz a kézben jár a gazdasági növekedéssel és a munkahelyteremtéssel, versenyképesség javításával. Köszönöm szépen, Ferendes úr. Van-e asszony? Köszönöm frakcióm nevében, elnök úr. Én is Szeretném megköszönni a jelentéstevő állásfoglalását, amely szerintünk jó irányba húz, és világos alapot teremt a vitához. Osztom különösen azt a véleményét, miszerint a kohéziós politika hatalmas szerepét játszik a válságban, és a közberuházások szerepét is hangsúlyozzuk. A kifizetési hézag és a makrogaz gazdasági feltételrendszer is belévényét is osztjuk. A zöld frakció ezen túl viszont nagyon fontos hangsúlyokat elhelyezne még ebben a témában és a módosítóinkban, például a partneri elv hasznosságát, a kohéziós politikában a civil társadalom, az önkormányzatok a helyi szint bevonását a végrehajtásban és a tervezésben, ez rendkívül fontos strukturális alapok tekintetében egy olyan lehetőség, egyedi lehetőség, amelyet feltétlenül élni kell, és javítja a, a beruházási terv jobb végrehajtását is. A partneri elv, tehát e tekintetben is fontos lehet. Aztán frakciónk számára fontos, hogy említést kapjon a zöld gazdaság és a zöld munkahelyek témája a strukturális fejlesztések keretében a regionális alapban egy bizonyos százalékot az éghajlatváltozás elleni harcra kell előrányozni, szerintünk az ágazati kvóták bevezetése is jó. És úgy gondolom, hogy az Európai számbevőszék állásfoglásainak fényében a jobb átláthatóság, a kapacitás építés is említést kell kapjon, valamint a korrupciós elleni harcban tett intézkedések nagyon fontosak. Erről szólnak majd a módosítóink, évben azonban azt kell mondom, hogy jelentés jó irányba megy. Köszönöm szépen, Omar Zsiúr. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. A frakció nevében szeretnék gratulálni Dönana úrnak, nagyon jó minőségű jelentést készített, de néhány észrevételem lenne. A legutóbbi ciklus alatt a kohéziós ö, politika politikában számos reformot hajtottunk végre, 2020-ig most már nem lesz változás. Egyébként a, meg, a makrogazdasági feltételrendszerről nagyon erőteljes állásfoglalásunk volt, döntés született, most pedig a 2020 utáni időszakon is el kell kezdeni munkálkodni. A hatos kohézióról szóló jelentés is mutatja, hogy, az, a, hogy a kohéziós célkütőzések visszaestek a 2008-as válság óta. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a regionális politikának, a regionális politikát sokszor különböző beszédekkel meg szeretnék támadni, pedig ez az egyetlen igazi szolidaritási politika Európában, de és nagyon fontosnak tartom az, hogy a régiókban beruházások történjenek, és ezzel a versenyképességet növeljük. Számos kérdésben nem volt megfelelő rendezés. Az időszak közepén, 2016-17-ben valószínűleg megint nagyon sok kifizetetlen számla fog fölhalmozódni, és a programozás időszak végén pedig valószínűleg tovább, megint kezelhetetlen lesz a helyzet. Ezt szeretném mondani, mert már most is késésben vagyok, úgyhogy be is fejezem. Köszönöm. Dönona úr, világos ez? Igen, köszönöm. Várom a módosítókat. Mi hamarabb elnök. Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Uh, Döpré úr. Igen, nagyon röviden, elnök úr, illetve uh, Görensz úr Elnézést kér, nem tudott ma eljönni. Valójában nincs semmiféle gond ezzel a véleménnyel. A Költségvetési Bizottság hatáskörébe tartozik ez a jelentés. Három dologról szeretnék beszélni, például arról van itt szó, hogy amikor a több éves pénzügyi keretet félidőben értékelik, akkor a humanitárius segélye kérdését figyelembe kell venni, ezt szerintem el tudja fogadni az összes frakció. Aztán Gören Szúr hangsúlyozza, hogy a humanitárius segélyek kérdését késlekedés nélkül kell rendezni, és meg kell próbálni összehangolni az, az elkötelezettségek, illetve a kifizetések kérdését. Illetve nagyon fontos az, hogy a 0,7%-os GNI részesedést valóban föl tudják ajánlani az unió országai humanitárius, illetve fejlesztési segélyekre. Köszönöm szépen, és azt hiszem el tudjuk fogadni ezt a véleménytervezetet. Person. Senki nem jelentkezik. Köszönöm, Döpré úr, megköszönöm, hogy helyettesítette Görens urat. 0,7 végül is nem tűnik soknak, de a tagállamok gondban vannak, nem tudják az ígéretüket teljesíteni, pedig ez talán jót tenne annak is, hogy csökkenjen a bevándorlók áradata. Most pedig következik a szavazás, ami a, szar, ami a transfereket illeti név szerinti szavazás lesz. Nézzük! globalizációs alkalmazás, alkalmazkodási alap, Krisztus jelentés, Atika Broadcasting, szavazunk, hetes, módosít, hetes bekezdés, A kompromisszum mellette emeljék a kezüket, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as A bekezdés, 2-es módosító, mellette van az előadó, ki támogatja, köszönöm, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 8B bekezdés, 3-as módosító, mellette ki van, köszönöm, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk a módosítót. 9A bekezdés, Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9b, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9c, 6-os módosító mellette köszönöm ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ez már. 7-es módosító, de erre vonatkozik az elkompromisszum. 8-as módosító mellette. Köszönöm szépen, ellene, tartózkodók. 9F, 9-es módosító, mellette ki van Köszönöm. Ellen azt hiszem senki nem volt, senki nem tartózkodott. Most a teljes szövegről szavazunk, annak módosított formájában. Gépi úton történik a szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Huszonkilence szavaztak mellette, hárman ellenem akkor még mindig a globalizációs alapról szavazunk, Ethical Publishing, Krisztoforó úr ennek a jelentéstevő, egyes módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hetes bekezdés, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 8-as A bekezdés, 2-es módosító, mellette van az előadó, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 8-as B bekezdés, 3-as módosító mellette. Jó, ellene. Tartózkodók nincs, elfogadtuk. 9A bekezdés 4-es módosító mellette ellene tartózkodók 10 A bekezdés, de erre vonatkozik az A kompromisszum, 10 B bekezdés, 6-os módosító mellette, jó ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10C bekezdés 7-es módosító mellette ellene tartózkodók nincs 10D bekezdés 8-as módosító mellette ellene tartózkodó teljes szövegről szavazunk annak módosított formájában, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk, 30-an szavaztak mellette, és volt három ellenszavazott. Lufthansa Technik a következő. Dönána úr, parancsolja. Az én szavazógépem nem működött. Lufthansa Technik. Jó, akkor Lufthansa Technik következik, Negresk úr jelent bekezdés, egyes bekezdés, kettőmes módosító mellette, ellene. Nem világos, akkor név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-16 arányban ezért nem látszott jól, nem látszódott jól. Hármas módosító mellette. Ellene? Azt hiszem elfogadtuk. Elnézést, tartózkodást nem kértem, kérdeztem, de elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene? Ellenőrizzük? A hármast? Er- erről szavaztunk. Az e- egyesről név szerint szavaztunk. A hármasról készfeltartással szavaztunk, de azt hiszem, hogy többség volt. Nem. L'amendement numéro 1 vient à la fin. Az egyes a legvégén van. Az egyes módosító. Az egyes a végén van. Elnézést. A szocialista frakció szavazó listája az egyessel kezdődött, az egyes módosítóval nem figyeltünk arra, hogy elnök úr mit olvasott fel. Nyilván a kettes módosítót megszavazzuk, mert az a mi módosítónk. Ja. Még jó, szerencséjük van, mert azt megszavaztuk. Jó, akkor a három módosít, hármas módosítóról azt hitték, hogy ez a kettes? Hát megszavaztuk, átment. Jó, négyes módosítóról szavaztunk, megvan, Ötös módosító hata, bekezdés mellette ki van. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Jó, ellene tartózkodok. megszavaztuk. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodok. Nyolcas módosító mellette tartózkodó, ez ellene, ellene, tartózkodó sincsen. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók, átment. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók, megszavaztuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók megszavaztuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók megszavaztuk. 13-as módosító mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. Név szerinti szavazás. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. D preambuló bekezdés, egyes módosító, mellette ezt ellenőrizzük, gépi úton, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-17 arányban. Most a teljes szövegről szavazunk, annak módosított formájában. Valaki szót kér. Elnézést. De miután tévedtünk, szeretném, hogy a hármas, a hármas módosítóról újra szavaznánk. Na de Hozé Manuel, hát elrontottuk. Hármas módosító. Azt elfogadtuk, ugye? Il a été Az el van fogadva. Alors sur l'ensemble du texte. Jó, akkor a teljes szövegről fogunk szavazni. Név szerinti szavazás. Nous votons sur l'ensemble du texte. Szavazunk a teljes szövegről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nem szavazott még mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 a szavaztak mellette, 5 ellene. Guardia Fabalasszony. 2015-ös költségvetés, itt van három jelentésünk a globalizációs alkalmazkodási alapról, itt népszerinti szavazás lesz, de gondolják, akkor egyben szavazunk három transferről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Sikerült? Jó, akkor lezárom a szavazást. 30-an szavaztak mellette, hárman ellene megszavaztuk a transfereket. egyéb szakaszok, illetve ingatlanpolitika, itt nincsenek kérelmek. A napirend végére értünk. Egyéb kérdések? Senki? Akkor lezárom az ülést. Kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak a teremben. Mert hogy koordinátori ülés következik. Bon.